Okay. So, well, welcome Jó napot kívánok! Üdvözlök itt mindenkit! Ezen a bizottsági ülésen először is fogadjuk el a napi rendet. Nem látom, hogy bárki ellenkezne. Tehát úgy vesszük, hogy elfogadták ezt a napi rendet. Sajnos van elnöki közleményem is, ahogy az lenni szokott. Először is eh, a holnapi napon délután a foglalkoztatási bizottsággal kerül sor egy közös ülésünkre a görög minisztereket, a munkaügyi minisztert és szociális minisztert fogadjuk. Ez egy közös Econ Empl ülés 3.30-tól 5.30-ig ASP 5G3, vagyis ebben a teremben, ahol most vagyunk. Ami a folyamatban levő triológusokat illeti, a CRA 3 e, triológusra került sor november 7-én, és e, ott e, a harmadik országokkal, illetve metodológiával foglalkoztunk, közel a megállapodás, ami a rotációt, a sovereign debt ratinget és a versenyt illeti, a tárgyalások folytatódnak, a felek mindent megtesznek annak érdekében, hogy a ciprusi elnökség során megállapodjanak november vége előtt reményeik szerint a következő trilógusra november 20-án kerül sor, amikor is Barnier biztos is részt vesz ezen az ülésen, ami a Tupac-et illeti az utolsó trilógusra november 8-án került sor, a következő november 14-én lesz. Egy előrelépés történt például a tagállamok eh, fokozott monitoringjának eh, metodológiájáról, illetve a túlzott deficit eljárásról eh, történt előrelépés, ugyanakkor egyes cikkek megszövegezéséről és egyes fontos politikai kérdésekről nem sikerült megállapodni, illetve az utóbbiakról még nem is tárgyaltunk. A Ferrera jelentés harmadik fejezete például a Redemption Fund és a növekedési intézkedések, ami az adózási és szavazási modalitásokról való vitát illeti, ez még szintén függőben van. A CRD 4-jel kapcsolatban ma délelőtt is volt trilógus, illetve ez folytatódik ma este. Ennyi volt az, elnökök, az elnöki közlemény. Megyünk tovább, harmadik pont következik eszmecsere gazdas- és gazdasági párbeszéd Luis de Guindos Jurado, eh, spanyol gazdasági és versenyképességi miniszterrel. Most ez már a harmadik gazdasági párbeszédünk, amely eh, megfelel a Six-Pack eh, előírásainak Belgium és Magyarország után most Spanyolország a vendégünk. Az ECON koordinátorok úgy döntöttek, hogy Olaszországot is meghívják a mai ülésre, sajnálatos módon az olasz pénzügyminiszter ma nem ért rá. Az ECON delegáció egyébként felvette a kapcsolatot az olasz minisztériummal, aki azt mondta, hogy még az év vége előtt el fog látogatni a miniszter, és éppen ezért a gazdasági párbeszédre Olaszországgal is sor kerül. Emellett megállapodtunk arról is, hogy Franciaország és Németország gazdasági miniszterét is meghívjuk majd, mind Moszkovici, mind pedig Schauble elfogadták a meghívást, és hamarosan elfogadott dátumunk lesz, december 3-ában gondolkozunk. Most pedig nagy örömmel adom át a szót a spanyol miniszternek. Ön 10 percet kap arra, hogy bemutassa a tevékenységét, és aztán bizonyára kap egy rakás kérdést. Köszönöm. Eh, Köszönöm szépen óriási megtiszteltetés a számomra az gazdasági miniszterként, hogy itt lehetek az európai demokrácia központjába, és beszámolhatok arról, hogy milyen fajta kihívásokkal kell szembenéznünk jelenleg. Nagyon komplex időszakot élünk, hogy ezt önök is tudják. Nagyon komplex a gazdasági helyzet, és ez kihat az eurózóna tagállamaira is, de kihat a fejlődésre is és az euróválság mellett szembe kell nézni egyfajta bizalmi válsággal is. Úgy gondolom, hogy a válságból megerősödve tudunk kilábalni. A válasz a válságra a jobb és több Európa, és mindenképpen arra van szükség, hogy ezt figyelembe vegyük a döntések során Európában. Sokkal közelebb kell hozni Európát a, a, az állampolgárokhoz, és ezért meg vagyok arról győződve, hogy nagyon fontos szerepet fog játszani ez a gazdasági párbeszéd. Ezáltal lehet az Európai Unió gazdasági irányítását javítani. Néhányszor már jelen voltam itt, és ez által nagyon jól tudom tájékoztatni önöket a gazdasági fejlődésről Spanyolországban. Mindenképpen arra van szükség, hogy a gazdaságban az elmúlt évben kialakult egyensúlytalanságokat orvosoljuk. Az elmúlt hónapokban számos intézkedést fogadtunk el, amelyek nagyon bátor és következetes intézkedések. A gazdasági politikának két prioritása van, amely egymáshoz kötődik. Először is a gazdasági növekedést kell elérnünk, a munkahelyteremtést, ezen kívül az európai előírásoknak is meg kell felelnünk. Egyiket nem lehet a másik nélkül elérni. A stratégián két pillére nyugszik. Először is meg szeretnénk reformálni a pénzügyi rendszert azért, hogy a gazdaságban ismét áramolhasson a hitel, és a bankok finanszírozását újra kell gondolni, és újra tőkesítésre van szükség. Struktúrális reformokra is szükség van annak érdekében, hogy a növekedés be a spanyol gazdaságban. Harmadsorban pedig elkötelezettek vagyunk amellett, hogy a közfinanszírozást ismételten a stabilitás útjára állítsuk. Hadd kezdjem a, gazdasági, a pénzügyi szektorral. 2010-ben elvégeztünk egy átláthatósági bizalmi eh, gyakorlatot. Három gyakorlat volt, amelynek során a banki rendszer tőkekövetelményeit vizsgáltuk meg. 90%-át vette le ez a gyakorlat a, az egész eh, szektornak, a portfóliókat eh, is megpróbáltuk rendbe tenni. Ennek a következtetései azok voltak, hogy a pénzügyi szektor 70%-ban egészséges Spanyolországban, több tőkére nincs szüksége. A tőke, a tőkekövetelmények 90%-a a négy banknál van, amelyeket már államosítottunk. Olyan bankról van szó, amelyek kevesen mint 20%-át teszik ki a teljes spanyol bankrendszernek. 6 milliárdra rúg a tőkekövetelmény, és ez sokkal alacsonyabban áll, mint amit elfogadtak Spanyolország esetében. A itt a két a összeközötti különbség a különböző banki transferből fakad, és ezen kívül a különböző eszközök kezeléséből az intézetek között. Ezen kívül ez megfelel annak a stratégiának, amit már az éveleje óta követtünk a kormány részéről, annak érdekében, hogy a mérlegeket sikerüljön e helyreállítani. A következő lépés az az volt, hogy újra kap, tökésítsük a bankokat, és ezen kívül az úgynevezett rossz bankok esetében pedig további fellépésre kerül sor decembertől. A bankok ástruktúrálása során az utolsó lépésekre februárban fog sor kerülni. A rossz bankok számát nagymértékben sikerült csökkenteni. Szeretnénk a teljes mértékben szanált bankokat megtartani az Európai Bizottság és az IMF megállapították azt, hogy sikeresen tudtunk megfelelni a kötelezettségeinknek. A banki krízis megoldásában élovasok vagyunk Európában, az Európai Bizottság javaslatát megfogadtuk annak érdekében, hogy megfelelő módon szanáljuk a problémás bankokat. A második pillére a gazdasági politikánknak az a gazdasági reform, amely a spanyol növekedés szolgálja. A kormány számos reformot vezetett be, amelyel középetfosztával lehet a növekedést garantálni, és ahogy meg lehet teremteni, és amelyeket meg lehet teremteni az egyensúlyt. Számos struktúrális intézkedést tettünk az elmúlt években. A munkaerő piacot megreformáltuk. Ez nagyon fontos, hiszen elég magas a munkanélküliségi ráta a Spanyolországban. Különböző eh, elemek eh, kell eh, kellett szembenéznünk ahhoz, hogy a hagyományos eh, problémákat meg lehessen szüntetni Spanyolországban Az egész gazdaságban megpróbáltuk megfelelően kezelni a tömeges elbocsátások kérdését, ezen kívül a szolgatási előrásokat is megreformáltuk, és a lakhatás területén is különböző reformokat vezettünk be, főként a lakbérek tekintetében. Ezen kívül a kisebb vállalkozásnak segítettünk az adósságok fel megoldásában, az egészségügy területén is bevezettünk reformokat. Ezek a reformok most hozzák meg a gyümölcsüket, de már egy második reformcsomagot is előkészítünk. Nem csak az európai szemeszter előírásait visszük végre, hanem ezen túlmutatóan is teszünk intézkedéseket. Megpróbáltunk létrehozni egy egységes adóhatóságot, Ezáltal a költségvetés fenntarthatóságát biztosítjuk, ezen kívül a nemzeti piac felaprózódását is megpróbáljuk megakadályozni, és 0,5%-os növekedést tudtunk ezzel elérni, és ezáltal megpróbáltuk erősíteni a szakszervezeteket, illetve a munkavállalói szervezeteket, és egy aktív munkavállalás oktatási politikát folytattunk. A szociális ellátórendszer, a nyugdíjrendszer kapcsán a nyugdíjrendszer kapcsán a nyugdíjbelépés határát módosítottuk. Megpróbáltunk ezen kívül a gazdaság területén úgynevezett alternatív tőzsdeletőségeket találni. És ezzel próbáltuk a KKV-kat erősíteni. A harmadik pillér a gazdasági reformok kapcsán ez az, hogy biztosítsuk a közfinanszírozást. Az adópolitika kapcsán 2,5%-kal kívánjuk a deficitet csökkenteni, és ezt úgy, hogy jelenleg recesszió van. Ezt szeretnék arra is emlékeztetni, hogy mit tett a kormány már eddig is, annak érdekében, hogy a deficitet az előző év szintjére csökkentsük. 40%-kal többet kell tennünk Eh, ehhez. Itt mindenképpen növekedni fog a eh, jövedelemadó, az áfa eh, is növekedni fog. Ezen kívül plusz életeket is kivetünk, és sokkal több társadalmi járulékot fogunk kivetni. Ezen kívül hozzá kell járulni a gyógyszerek árához is. A munkanélküli segély összegét csökkentettük 7%-kal, kevesebb a kiadása a különböző minisztériumoknak és hatóságoknak, és 200 ezer munkahelyet fogunk megszüntetni a közférában, és nem csökkentjük a gyógyszerekre szánt kiadásokat is. És az autonóm testületek esetében is a deficit csökkentését lehetett megállapítani. Ezen kívül a fenntartható támogatására a helyi hatóságoknak is egy reformot vezettünk be. És minden hónapban elvégezzük a mérleg elkészítését, nem, minden, nem csak minden évben, és ezáltal is növeljük az autonóm területeken az átláthatóságot. Tudatában vagyunk annak, hogy a spanyol gazdasági kilátások a nemzetközi szervezeteknél elmarad az általunk kívántól, de mindenképpen olyan gazdasági intézkedésekre törekszünk, amelyek hoztávon gyümölcsözőek lehetnek. Mi reálisan látjuk a jövőt, úgy gondoljuk, hogy az eurónak jövője van Spanyolországban is, és minél gyorsabban sikerül megoldanunk a bizalmi válságot, az annál jobb lesz Spanyolország számára. Amellett, hogy nagyon nehezek a nemzetközi helyzetek, eh, már így is látunk pozitív jelzéseket Spanyolország számára, amelyek azt mutatják, hogy közép és hosszú távon az egyensúlytalanságok kiegyenlítése eredményeket fog hozni. A külkereskedelem területén is voltak változások, megváltozott a fizetési deficit is, és ugyanaz az egyensúly most, mint korábban. Egy olyan, a deficit igazából a, volt a spanyol problémák oka. 10%-os volt ez a deficit 2007-ben, és a külkereskedelmi mérleg megfelelő szintjét már ebben az évben is el tudjuk érni. Ez fontos, mert történelmi szempontból Spanyolország számára a válságból való kiút mindig is a külkereskedelmen keresztül történt, és strukturális változás is bekövetkezett a külkereskedelmi mérlegben, és ez az erős exportunkkal függ össze. Németországgal 50%-kal csökkent a kereskedelmi deficitünk, és 7%-kal nőtt az export Németország irányába. Világ viszonylatban többletünk volt, kivéve az energia területét, és ez is azt mutatja, hogy a gazdaságok erős és versenyképes a munkaerőpiac reformjával kapcsolatban, mert nagyon sok versenyképességi előnyünket újra megszereztük, amelyek eltűntek a válság miatt. Ezen és során a bevételek csak a jövedelmek kismetében növekednek. A munka, a bérmunkaerő egység költség csökkenni fog ebben az évben, Ezen kívül az egyensúlytalanságok leépítésre törekszünk a jövedelmek tekintetében. 28%-os növekedés van bizonyos tarifaszerződések esetében. Két pozitív jelzés van ezen a területen, még fontos lehet. Először is stabilizálódik a magángazdaság helyzete, és a foglalkoztási politika főként ez ideig a közszférát érinti a csökkentések miatt, de a keretfeltételek a munkavállalók számára mindenképpen újak lesznek. Ami pedig a spanyol egyensúlytalanságokat ér, érinti. A gazdasági szektorban sikerült 100%-ban a finanszírozási igényeknek megfelelni, és a kibocsátási költségek ugyanolyan magasak maradtak, mint 2011-ben. A másodlagos piacokon is történtek változások, és a spanyol adóság leírása, leírására került így ö, sor, és ö, itt sikerült plusz biztosítékokat elérni. 2009-ben történt rá nagyobb hitelkiadás ezen a területen, de ez most már 7%-kal csökkent. Mindez arra mutat, hogy a spanyol kormány a helyes irányba haladt. Tudjuk azt, hogy a spanyolországi kilátások optimisták, de az év első felében a nemzetközi előrejelzések többé-kevésbé megfeleltek a spanyol kormány előrejelzéseinek. Igazodtunk a, a, a kilátásoknak megfelelően, és 2012 végére sokkal jobb helyzetet tudunk már felmutatni. Most pedig arról a keretről szeretnék beszélni, hogy a spanyol gazdaság fejlődik. A spanyol gazdaság fellendülése függ a nemzetközi helyzettől, főként az eurózóna helyzetétől. és az euró még mindig a bizalmatlansági válság miatt szenved. Az IMF azt mondta, hogy sokkal magasabbak a rizikó tényezők Spanyolország esetében, mint ahogy ezt várni lehetne. Az LKB e azt mondta, hogy a spanyol KKV-k kétszer annyit fizetnek, mint a német KKV-k a hitelfelvétel során, ez nem igazságos, és ez akadályozza természetesen a spanyol gazdaság fellendülését. A spanyol hatóságok bebizonyították azt is, hogy készek arra, hogy a bankokat továbbra is támogassák, hiszen csak így lehet erősen kilábalnunk a válságból. A legtöbb szervezet optimista ennek tekintetében, hiszen úgy gondolják, hogy ezáltal az eurót is jobban lehet védeni. Spanyolország kész arra, hogy támogassa az európai egységesülési folyamatot az EU tagjaként, illetve az eurózónát is, hiszen az európai jövő a lehető legjobb jövő Spanyolország és minden európai állampolgár számára. Thank you very much. Köszönöm. Most pedig a rendelkezésünkre álló idő hátralévő részében kérdéseket fogunk meghallgatni, illetve ezekre válaszol majd a miniszter. 5 perces formátumban dolgozunk, tehát egy kérdés és egy válasz férjen bele 5 percbe összesen. Először is jönnek a frakció kérdezők, majd utána aki jelzi, hogy szeret, beszélni szeretne, olvasom a listát. Uh, on behalf of the EPP first, it will be Pablo Zalba. Pablo Zalba az EPP részéről, az SND részéről Antolin Sanchez Presedo, az ALDE részéről Ramon Tramosa. Úgy tűnik, hogy a spanyolok érdeklődőek a téma iránt. Raúl Romeva a zöldek részéről, az ECR részéről Dirk Epping, és eh, aztán jönnek a további felszólalók, a Podimata, Philip Lambert jelentkeztek, aki még erre a szakaszra fel akar iratkozni, az integessen, még több spanyol. Öné a szó először, Pablo. Köszönöm, elnök asszony. Először is szeretném megköszönni a miniszternek, hogy eljött ide. Én az Európai Parlament spanyol tagjaként nagy büszkeséggel hallgatom azt, amit a miniszter mondott és amit tett bizonyítja a kormány európai elkötelezettségét. Emellett történtek bizonyos precedens nélküli lépések a spanyol kormány részéről, a miniszter aláhúzta a reformokat, többek között a pénzügyi reformot. Miniszter úr, tudná értékelni nekünk a pénzügyi reform kimenetelét, illetve a stressztesztek kimenetelét. Én feltételezem, hogy ennek a reform folyamatnak az egyik várható eredménye, a remélt eredménye a versenyképesség javítása az országban. Nyilván ezek a reformok a versenyképességet is érintik, ezekről is szeretnénk hallani. Akkor elnök asszony, Angolul szerettem volna válaszolni először a kérdésekre, de mivel spanyolul tették fel a kérdést, ezért most spanyolul fogok válaszolni erre a kérdésre. Con respecto a la reforma financiera. Nos, ami a pénzügyi reformot illeti, a kiinduló pont, és erről gyakran elfeledkezünk, az a hitelesség kérdése. tehát a spanyol pénzügyi rendszer kilátásai iránt vannak, van-e ennek van-e hitelessége, ez iránt van-e bizalom. Nyilván a bizalom hiánya nem csak a leggyengébb intézményeket ásta alá, hanem, ahogy később kiderült, a többit is. A kormány prioritása az volt, hogy az átláthatóságot és a hitelességet helyreállítsa, amennyire csak lehetséges a spanyol bankrendszerben, a spanyol pénzügyi rendszerben. Spanyolország eh, egy eh, stressztesztet végzett, mégpedig felülről lefelé vezéreltet az IMF eh, égisze alatt, és emellett még független stressztesztekre is sor került. Azt gondolom, hogy ez így egyedi rendszert alkot, magába foglalt ugyanis egy alulról építkező stressztesztet is, amely azt jelenti, hogy a spanyol pénzügyi rendszer hitelállományának 93%-át átvilágítottuk. Számos negatív tényezőt azonosítottunk, például az ingatlan árakat, amelyek eh, ugye korábban soha nem látott mértékben emelkedtek három év alatt. Eh, a ezt általában két évre terjed ki, eh, ez most más intervallum volt. 75%-át a spanyol pénzügyi rendszernek a stresszteszt egészségesnek minősítette a jelenlegi nehéz körülmények között is. A tőke többlet tehát többlet tőke jellemzi a spanyol bankrendszer legnagyobb részét, ugyanakkor nagyok a kontrasztok. Mi vagyunk az Európai Unióban az az ország, ahol a bankrendszert a legnagyobb nyomás alá helyezte a takográfrendszer E, további lépésekre van szükség, először is tőkeinjekcióra. Az Európai Bizottság, amikor az szerkezetátalakítási terveit elfogadja, és ez a következő hetekben megtörténik. Almunia biztos ugyanis bejelentette, hogy az átszervezésre vonatkozó tervek az elkövetkezendő hónapban megszületnek, és ezt követően a pénz is rendelkezésre áll, tehát itt további kiigazításokra van szükség E, itt 40 milliárdos összegről van szó, ami a spanyol GDP 3,5%-a a tőkeinjekció vonatkozásában. Aztán van a rossz bank, az úgynevezett rossz bank, amit nem szeretünk, mint kifejezést. Alapvetően arról van szó, hogy e, a legrosszabb e, hiteleket át fogjuk csoportosítani a rossz bankba, és ott ezek az eszközök lesznek 35%-os arányban. Az elkövetkezendő hetekben derül majd ki, körvonalazódik, hogy hogyan lesz ez a gyakorlatban végrehajtva, és hogyan lesz finanszírozva ez a rossz bank. Megint csak egy fontos finanszírozási kérdésről van szó. Ami a tőke bevitelt tőke injekciót illeti, azt megint csak nagyon alaposan kell majd meghatározni, ami eredményeként egy egészségesebb hitelezési környezet alakulhat ki Spanyolországban. Antolina következő kérdező. Köszönöm. Köszönöm miniszter úr, hogy eljött és elmondta, amit elmondott. Hálásak vagyunk a látogatásért, bár ön is tudja, hogy nyilván nem ön az egyetlen felelős a spanyol kormány gazdaságpolitikájának, de ön egy rendkívül kvalifikált pénzügyi szakember. Mi európai parlamenti szocialisták és szociáldemokraták azt szeretnénk, hogyha Spanyolország és a többi Európai Uniós tagállam visszatérhessen a fenntartható növekedés pályájára, és megerősödjön a pénzügyi eh, unió eh, Európában. Önök immár egy éve vannak hatalmon Spanyolországban, nyilván ismerjük az adatokat, önök is eh, ezt gyakran említették, immár hosszú ideje óta eh, recesszióban van az ország, eh, hitelhiányos állapot alakult ki, és általában nem sikerül az előrejelzéseket eh, teljesíteni, egyre rosszabbak lesznek az előrejelzések, a gazdasági előrejelzések, egyre növekszik tehát a feszültség a spanyol társadalomban, és felmerül a kérdés az emberekben, hogy azok az áldozatok, amelyeket hoznak, azoknak van-e értelme illetve felmerül az a kérdés is, hogy a terhek igazságosan oszlanak-e meg, hogy odafigyelnek-e a társadalom legelesettebb rétegeire. Remélem, hogy ön erről is tud nekünk mondani néhány szót. Két aktuális kérdésem lenne, a spanyol kormány szempontjából aktuális, illetve két európai vonatkozású kérdésem lenne. Az első azt mondta, hogy az idei évre sikerült az államkincstár pénzigényét, gondolom a kiadási oldal vonatkozásában biztosítani. Tehát megvan a források az idei kiadásokra. Nem tudom, hogy ez hogyan viszonyul majd a nyugdíj kiigazításhoz, amely törvényes kötelezettség, és amelyet hozzá kell igazítani a, az inflációs adatokhoz. Ön úgy gondolja, hogy el sikerül kerülni a bailoutot? Amennyiben nem, akkor mik lesznek annak a feltételei, és el tudja mondani, hogy meg kötelezettséget tud-e vállalni, hogy Bianco csekket nem ír alá. Ami pedig az európai politika orientációját illeti, ön szerint az a kiigazítási politika vagy politikák, amelyeket most készülnek felgyorsítani, ön szerint nem ezek a politikák fogják még inkább elmélyíteni a problémát, és nem gondolja azt, hogy az európai gazdaságpolitikát meg kellene változtatni? Emellett a pénzügyi támogatási program, amennyiben az a tagállamok felé megy, és nem pedig a pénzügyi intézmények felé, akkor valójában a Spanyolországhoz hasonló országban az eladósodottságot fogja növelni, ami nem felel meg az uniós politikának, és ami azt jelenti, hogy a magánadósság államadóságá alakul. Tehát én azt gondolom, hogy közvetlenül kellene finanszírozni a pénzügyi intézményeket. Miniszter úr, köszönöm szépen hadd próbálják akkor válaszolni az ön kérdéseire abban a sorrendben, ahogy a kérdéseket feltette. Ami a nyugdíjakat illeti. Ön is tudja, hogy az előző kormány egy olyan reformot vezetett be, amely 65-ről 67-re növelte a nyugdíjba vonulási korhatárt, és ez egy fokozatos, jó irányba ható reform volt, amelynek eredménye kép fenntarthatóvá válhat a nyugdíjrendszer. Ezzel nekem semmi problémám nincs, én elismerem az előző kormánynak a jó lépéseit, ez mindenképpen megfelelő lépés volt az előző kormány részéről. Eh, amit a jelenlegi spanyol kormány tesz, vagy tenni készül az elkövetkezendő hetekben, az az, hogy megpróbálunk reagálni a TB rendszerünk alapvető problémájára, a nyugdíjrendszerünk alapvető problémájára, ami a mi esetünkben nem a nyugdíjkorhatár, bár nyilván arra is oda kell figyelni, e, tehát nem a legális, a törvényes e, e, nyugdíjbanulási kor, hanem a tényleges nyugdíjbanulási korral van a probléma, ugyanis az emberek valójában 63 évesen vonulnak nyugalva, nyugalomba. Azt szeretnénk, hogy ez a tényleges nyugdíjba korhatár kor, ez kitolódjon a törvényes kor felé, és ezt megint csak az előző szocialista kormány által elfogadott terv szerint próbáljuk megvalósítani. Nyilván egy olyan országban és olyan társadalomban, ahol nő a várható élettartam, a paramétereket is ezt hozzá kell igazítani a fenntarthatóság érdekében, ahogy azt ön is tudja. A mi kormányunk 1%-kal egyébként indexálta az idei pénzügyi évben a nyugdíjakat. Ami a bailoutot, vagy a megmentést illeti, nos, amikor erre vonatkozóan kérdést kapok, én mindig ugyanazt a választ adom. Az Európai Központi Bank a másodlagos piacon, amikor hiteleket vesz, az már bailout? Mert ha igen, akkor már volt bailout, és van is bailout folyamatosan, mert az Európai Központi Bank másodlagos piacon vásárolt már hiteleket, illetve adósságot. E, ami az OMT programot illeti, a spanyol kormány úgy gondolja, hogy ez egy jó program nem annyira a vásárlás szempontjából, tehát csak abból, abból a szempontból, hogy a másodlagos piacon államadóságot vásárolnak, nem ez a jó benne, hanem az, hogy megerősíti azt, hogy a legfontosabb pénzügyi politika csináló szervezet, az Európai Központi Bank elkötelezett az euró fennmaradása mellett, tehát most jelentették be ennek a programnak a folytatását, ami elhessegeti azokat a kételyeket, amelyek az EU fenntarthatóságával kapcsolatban esetleg megfogalmazódtak. Láttuk a közelmúltban azt, hogy ez a program enyhítette a problémákat. problémákat. Az OMT program tehát, amelyet az Európai Központi Bank indított el, és amely a legtöbb szereplő szerint egy hasznos program folytatódni fog. Ami az euró jövőjét illeti, illetve az euró jövőjével kapcsolatos kétségeket illeti, a spanyol kormány megfelelő finanszírozást biztosít, és mi betartjuk azokat az európai szabályokat, amelyek az európai szemeszterből és egyéb rendelkezésekből fakadnak. Spanyolország tehát, mint ahogy mindenki ebben egyetért, mindent megtesz annak érdekében, hogy teljesítse azokat a kötelezettségeket, amelyek ráhárulnak a túlzott deficit eljárásból kifolyólag nem hiszem, hogy akár közszereplők, akár magánbankok megkérdőjeleznék azokat a spanyol reformokat, amelyeket a kormány most véghez visz. Ön felvetett néhány európai kitekintésű kérdést is, beszélt arról, hogy adott esetben a gazdaságpolitika közelítéséről, még inkább az adópolitika közelítésére vonatkozó törekvésekre kérdezett rá. Nyilvánvalóan ez fontos Spanyolország részéről, és nyilvánvaló, hogy a, a, a, csökkenteni kell a deficitet Spanyolországban is. E, ön is emlékszik rá, hogy az elsődleges deficit célkitűzésünk 4,4% volt az első évre, aztán 5,8 és aztán 6,3 lett a tényleges deficit. E, nyilvánvalóan figyelembe kell venni, hogy e, itt egy recessziós környezetben élünk, és éppen ezért a fiskális politikát nem csak a nominális deficitben kell mérni, hanem a strukturális erőfeszítéseket is figyelembe kell venni. Ami pedig ön utalt az államadóságra, illetve arra, hogy nem közvetlenül a bankrendszerbe történik a tőke befektetéskedezés, és éppen ezért gyakorlatilag a magánadóság állami adóssággá válik, mondta ön. Én erre azt mondom, hogy a tőkeinjekció Spanyolország esetében eh, nem fogja meg, meghaladni a 3,5%-át a GDP-nek, és ráadásul ez egy olyan adósság, amelyet megfelelő feltételekkel fogunk megkapni, 11 és fél év türelmi időszak, és aztán olyan feltételek, amelyek nem az FSF-nek felelnek meg, hanem más eszköznek. az sm ami a költségeit illeti ennek az adósságnak, tehát nagyon jók, kedvezőek a, a feltételek, ennek a, ennek a tőkeinjekció visszafizetésének a feltételei. Vannak országok, amelyek a GDP-jükhöz képest nagyobb finanszírozásra szorulnak rá, és az ő esetükben közvetlenül kell ezt a tőkeinjekciót a bankok irányába adni, míg a spanyol esetben ez kisebb GDP hatással járna, amennyiben ez így történne. Ez eh, természetesen nem azt jelenti, hogy nem támogatjuk a bankuniót. Mi úgy gondoljuk, hogy a bankunió Európa jövője szempontjából egy fontos lépés. Köszönöm szépen. Nos, ez pontosan kétszer annyi időt vett igénybe, mint kellett volna, hiszen 3 perc 20 3 perc 20 másodpercet vett igénybe a négy kérdés. Nézzük az Alde részéről, Raymond a következő kérdező. Köszönöm szépen, elnök asszony. Jó napot kívánok, miniszter úr. Üdvözlöm itt a körünkben. Három rövid kérdést intéznék önhöz. Nagyon optimista hangokat ütött meg az Európai Bizottság gazdasági előrejelzést illetően, amely elég sivár Olaszország, Spanyolország tekintetében. 2000 2009 óta vagyok itt, és azóta a bizottság mindig is közelebb állt a valósághoz, mint a spanyol kormányok. A kérdésem a következő. A legrosszabb helyzetben, tehát, hogyha a 2014-ig a bizottságnak helyes az előrejelzése, akkor Spanyolország visszafizeti-e összes adóságát, vagy pedig ezt átkívánják strukturálni? Második kérdésem. Drági elnök úr azt mondta itt, ebben a parlamentben, hogy hogy nem jött létre nagyobb banklikviditás, a banki betétek csökkennek, tehát nem szólt erről a témáról, szeretném, hogyha egy-két szóban erről is beszélne. És végül, minek kell történnie ahhoz, hogy a bankok helyreálljanak? Esetleg bizonyos bankokat be kellene zárnia? Miniszter úr, köszönöm szépen. Nos, nagyon röviden és egyenesen válaszolhatok ezekre a kérdésekre a fordított sorrendben. Nem, a bankjának nem kell bezárni a kapuit, hiszen a, bank, a spanyol bankrendszer fontos részét képezi, és az eszközök átvitelét követően tehát amikor átkerülnek majd az eszközkezelő alapba, illetve a tőke injekciót követően meg lesznek a követelmények ahhoz, hogy megfelelően működjön, és a Spanyolország jövőbeli bankrendszerében is nagyon fontos szerepet fog majd betölteni ez a bank. Valóban likviditási problémáról van szó. A finanszírozási likviditási problémákról. Ahogyan már korábban is elmondtam, Spanyolország stressz teszteken vett részt, és ezek kapcsán egyértelművé vált az, hogy a probléma nem igazán likviditási, hanem inkább szolvencia jellegű problémák, fizetésképtelenségi problémák. Katalónia, La Casa Galicia és uh, Valencia bankjáról uh, van szó, Ezek a bankok kapják majd a tőke injekció mintegy 90%-át a következő hetekben. Természetesen a bankja kapja a legtöbbet. A relatív értelemben azonban összességében, hogyha egy egyszerű számítást végzünk, akkor azt mondhatjuk, hogy a támogatás nagy része ide áramlik majd. Ami pedig a, a adóság átstruktúrálását illeti, nem a válaszom. Hogyha egy 8 tizednyi növekedést látunk a GDP-ben, akkor azt mondhatom, hogy ennek hatása az államadóságra minimális. A véleményem szerint a spanyol kormány előrejelzése a reformra épül és konkrét fellépésekre. Tehát nyilvánvalóan el kell kerülnünk azt, hogy negatív előrejelzések szülessenek, és ezek valóra váljanak. Ez a feladatunk kormányként. Ez nem pozitív, de mégis nem csökken a GDP. Köszönöm, mondja az elnök asszony. Ramengre éve következik a zöldektől. Köszönöm, miniszter úr. Önt hallgatva az a benyomásom, hogy egy egy olyan iskolás fiú áll előttünk, aki jó benyomást kíván tenni a tanára, bárki is legyen az a tanár. Ez tükröződik abban, amit elmondott. Beszélt olyan intézkedésekről, amelyeket meg kellene hozni, vagy amelyeket meg fognak hozni, a kiadások területén, azonban a bevételek esetében még mindig van egy nagyon súlyos probléma, egy fiskális jellegű probléma. Tudni szeretném például azt, hogy a székapot miért nem akarjuk bezárni, és mi a helyzet az aktíva politikákkal a Katalóniában a csalás elleni harc területén. Aztán ott vannak a luxusgépjárművek eladásai, ezek 83%-kal növekedtek. A kérdésem tehát az, hogy ki fizeti meg ezeknek az intézkedéseknek, a megszólító intézkedéseknek az árát. És van még egy nagyon konkrét kérdésem. Beszélt az ingatlan piacról és annak szerepéről. Valóban ez volt a legnagyobb dráma, a kilakoltatások, és ennek az emberi oldala az, hogy vannak olyanok, akik egyszerűen az öngyilkossághoz fordultak. Észszerű lépés lenne, hogy ezeket a kilakoltatási parancsokat felfüggesszék. Erre vonatkozóan a frakciónk módosítókat kíván benyújtani. Köszönöm szépen. Egy pontban igaza van, ami a fenntarthatóságát illeti a közfinanszírozásnak. Itt nem a közpénzekről van szó, hiszen itt a az európai átlag alatt vagyunk. Itt inkább arról van szó, hogy sokkal kisebb a kormányzati bevételünk összehasonlítva az európai átlaggal, és az, euró, az a mi kormányunk elfogadott új csalás ellenes jogszabályokat a, az adózás, illetve a szociális területen is, és nagyon szigorúak leszünk a csalás ellenes fellépésünk kapcsán, illetve az erre vonatkozó megalapodás végrehajtása során. Az is igaz, amit elmondott, és ezt tényleg komolyan vette a kormány, azért, hogy növelni lehessen az adóbevételeket. Bizonyos adókat vetettünk ki árucikkekre és az ingatlanra is. Ezen kívül növeltük az áfát, és számos környezethez kapcsolódó adót is kivetettünk. Mindenképpen megpróbáltuk helyreállítani a helyzetet a kiadásbevétel között. 60% ez a kiadás oldalon, 40% a bevételi oldalon az adók kérdése, és szeretnék néhány dolgot itt egyetemé tenni. Beszélt a kilakoltatásokról, amely nagyon aktuális jelenleg Spanyolországban, és Hadd tegyek egy személyes megjegyzést ezzel kapcsolatban. Spanyolországban egy millió üres ház van, figyelembe véve azt a tényt, hogy egy millió üresen álló ingatlan van Spanyolországban. A kormány a fő ellenzéki pártokkal együtt, és eh, most tárgyal arról, ezen a délután tárgyal arról, hogy milyen intézkedést tehetünk, és remélhetőleg sikerül egyetértésre jutni a kormánynak és az ellenzéknek ezzel kapcsolatban. Biztosítanunk kell azt, hogy egyetlen egy családot sem lakoltassanak ki a krízis idején, és ezt szeretnék megígérni, hadd ismételjem meg azt, hogy intézkedéseket fogunk tenni, és ezt fogjuk ma délután véglegesíteni azért, hogy ezt végre tudjuk hajtani. Szeretnénk elkerülni azt, hogy ez negatív kihatással legyen, de a kormányunk szempontjából, illetve a gazdasági minisztérium szempontjából ez egy szociális szükségszerűség. Szeretnénk biztosítani azt, hogy egyetlen egy jó hiszemben eljáró család is fedél nélkül maradjon. Elnök asszony, az ECR részéről Dirk Epping következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony! Miniszter úr, nagyon sajnálom, nem igazán készítettem elő a kérdésemet spanyolul, szívesen megtettem volna ezt, tehát én most megszakítom a hagyományokat, és angolul fogok önhöz szólni. Szeretném tudni azt öntől, hogy mi a kapcsolat a bankia és a nagy spanyol cégek között, akiknek hitelt adtak, például az Ibériának, amely cég, az Ibéria eléggé elszomlított adatokat mutatott fel az elmúlt időben. Vissza tudja az Iberia fizetni a kölcsönt, a más cégek is hasonló helyzetben vannak. E, például az El País-t is hiteleken tartják életben, a Real Madrid is a világ minden tájáról vásárol fel játékosokat, de nem tudjuk, hogy hogyan fogja visszafizetni a hitelét. Egy, a német újságban is olvastam aggodalmakat arról, hogy ezáltal a európai foci majd nem lesz versenyképes. Hogyha nem fizetőképes a banki, és a cég sem fizetőképesek, akkor nem lehet-e az, hogy ez veszélybe sodor mindent? Lehet, hogy hogy az előfordulhat az, hogy még több mentőcsomagra lesz majd szükség ezek miatt válasz. Angolul fogom megválaszolni a kérdését a banki elkoncentrált, és el kell mondjam azt, hogy a bankia a stressztesten, amit egy független cég végzett el, úgy tűnt, hogy 24 milliárd plusz tőkére van szüksége ahhoz, hogy egy nagyon negatív szenáriót el tudjon kerülni. Tehát elég sok tőkére van szüksége, Viszont elmondhatom azt önnek, lehet, hogy egy anekdóta, hogy anekdóta az, hogy a banki azután, hogy egy rossz banknak átadta a rossz papírokat, és azután, hogy megkapta a tőkeinjekciót, ami meg fog történni a két, elkövetkező két hétben. Ezután ez tényleg ez egy eh, igazi, igazán jobb működő bank lesz, tehát ez nem anekdóta. Hadd eh, mondjam el azt is, hogy a bank ki a menedzsmentje teljesen független és teljes mértékben hozzáértő. A bankia a rövidtávú fizetési problémái mellett is jól működik. Jók a hálózatai egész Spanyolországban, és ez sokkal többet jelent, mint azok a fajta rádották, amiket ön elmondott. A Bankia és az Ibéria közötti kapcsolat nem arról van szó, hogy kölcsönadó, illetve hitelez, illetve hitelfelvevő. Megpróbáljuk maximalizálni az itt rejlő lehetőségeket, mert nagyon hozzáértő módon. A Guelto től az LPP e részéről Louis de Grandes kap szót. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Üdvözlöm a miniszter urat itt az Európai Parlamentben, itt Brüsszelben. Nagyon gyakran itt van, szinte már itt él, ön is, mint ahogy számos más miniszter is nagyon elegánsan fogalmazott. Azt mondta, hogy nem ennek a kormánynak a hibája, ez korábban alakult ki, ez a válság. Viszont a politikában az örökséget sem el kell fogadni. Nem lehet állandóan azt uh, hangoztatni, amit elmondott. A kormány a teljes államot képviseli. Végre kell hajtani azokat az intézkedéseket, amelyek szükségesek, és amit az Európai Bizottság írt elő. Viszont ugyanebben az értelemben az európai intézmények elvégzik-e a saját munkájukat. A júniusi tanácsüléshez óriási reményeket fűztek, viszont ugyanazt történt, mint korábban. Olyan intézkedésekre van szükség, amelyek megfelelnek a spanyol áldozatoknak. Úgy gondolja-e, hogy a Spanyolország, Portugál vagy Írország nagy áldozatokat tettek, Viszont az Európai Unió túlságosan lassan hozza meg az intézkedései választ. Köszönöm szépen a Grandes úrnak a kérdést. Lehet, hogy amit mondani fogok, az túl messzire mutatónak tűnik, viszont a spanyol fellendülés nagyon nehéz lesz, sőt lehetetlen is lesz akkor, hogyha állandóan kételjek övezik Európa jövőjét. Spanyolország a gazdasági politika mellett, amit természetesen koordinál az európai intézményekkel, de emellett mi még megpróbálunk a lehető legjobban hozzájárulni az egységes valuta projektjéhez, és szeretnénk eh, hozzájárulni ahhoz, hogy a problémák tisztázódjanak, amik az eurót övezték az elmúlt években és ide értem az intézményi keretet is, amely támogatja az eurót. Úgy gondoljuk, hogy a fiskális integráció nagyon fontos, és egy egységes valutával nem csak gazdasági, pénzügyi politikát kell folytatni, hanem mindenfajta más politikát, például banki politikát is, amelyek kihatnak ezen országokra. Egy európai integrált megközelítésre van szükség, mert csak így tudunk majd szembenézni Spanyolországban is a rövid távú problémákkal. Ahogy mondtam, az IMF szerint, amely egy független ö, eh, ö, intézet, 200 eh, bázisponton áll a, eh, a, a Spanyolországban, Viszont eh, ez abból is fakad, hogy eh, kételjek vannak az euró jövőjével kapcsolatban. Tehát két dolgot kell elvégeznünk, el kell végezni a gazdasági házi feladatunkat otthon Spanyolországban, másrésztről viszont az intézményi változásokra is koncentrálnunk kell, amikre szükség van Európában. Going to move on now. Köszönöm szépen. Philip Lambert következik a zöldektől, és aztán visszatérünk a szocialistákhoz hiszen ők csak két kérdést tudtak feltenni, tehát Filip, köszönöm szépen, miniszter úr. Franciául kérdezhetek? Olyan érzésem volt, mintha Bundestagban lenne, de hát nincs szerencséje, hiszen nincsen itt német képviselő. Mindannyian, mindannyian jó, jó magatartást várunk Spanyolországtól költségvetési kérdésben. Számszerű kérdéseim lennének. A banki kérdések, a bankok esetében beszéltünk nagyon sok számadatról, 40 milliárdról, 60 milliárdról, nem tudom, hogy mi, milyen segítségről van szükség, milyen támogatásokról. Fontos lenne tudni, hogy mi a vég összeg, tehát a banki ágazatban milyen veszteségekkel kell számolnunk összességében. Aztán a bizottság, illetve a bizottság nem, nem igazán ért egyet a multiplikátor kérdésével Spanyolországban. Szeretném látni, hogy ön mit gondol erről, illetve azt látjuk, hogy a fiatalok munkanélküliségi aránya 52 meddig lehet ezt föntartani, és mi a helyzet a lakhatási kérdésekkel, ugye láttuk a kilakoltatási problémákat, hogyha ezek, a, ezek a, az ingatlanok lakatlanul maradnak, akkor az állapotuk romlatni fog. Ugyanakkor látjuk, hogy fontos, hogy minden spanyol állampolgár, akinek lakásra van szüksége, valóban hozzá is férjen ehhez. Miniszter úr, Valóban a fiatalok munkanélküliségi aránya elfogadhatatlan, és azt kell, hogy mondjam ebben a tekintetben, hogy a legújabb jogszabályok arra összpontosítottak, hogy megpróbáljanak rövidtávú szerződéseket biztosítani, A munkaügyi reform ezt a problémát próbálta megoldani. Tehát amikor a kereslet oldalon csökkenést láttunk, megpróbáltak a cégek ennek megfelelően eljárni, megpróbáltuk a, a szakadékot áthidalni, Nagyon sok lehetőséget fel kellett tárni. Néha jobb az, hogyha a szervezetben rugalmasságot biztosítunk. Ez a legfontosabb célja a munka, munkaerőpiaci reformnak. Tehát a spanyol kormány szempontjából a fiatalsági munkanélküliség lesz a legfontosabb cél, ezt próbáljuk majd megoldani, tehát a szociális helyzetet szeretnénk javítani. Az 50%-os munkanélküliség a fiatalok körében valóban lehetetlen, ezt nem lehet föntartani és nagyon nehéz így a szociális koherenciát is biztosítani a közeljövőben. Ez azt jelenti, hogy új szerződések révén megpróbálunk majd erre a kérdésre összpontosítani, és már a múlt héten is erre vonatkozó erőfeszítéseket tettük, nem csak a munka, hanem a humán erőforrási kérdések területén is megpróbáltuk a, megpróbáljuk a képzést, az oktatást a munkához kötni, hiszen azt látjuk, hogy nagyon sokan nem csak, hogy nem dolgoznak, hanem a munkaerőnek sem képezik részét. Ami pedig a multiplikátor kérdését illeti, odafigyelünk erre a kérdésre. Az elmúlt hónapokban láttuk az IMF végkövetkeztetését, a fiskális multiplikátor magasabb, mint az előrejelzés volt 3-4-5 hónappal ezelőtt. A megszorítások következményei is súlyosabbak, mint amire számítottunk. Ezt mindenképpen figyelembe kell vennünk majd. Ezért úgy gondoljuk, hogy rendkívül fontos, figyelembe tartani, figyelembe venni nem csak a nominális konszolidációs erőfeszítéseket, hanem az úgynevezett strukturális fiskális konszolidációs erőfeszítéseket is. Oda kell figyelni az üzleti ciklusokra, és nem csak az a költségvetési hiányra kell összpontosítanunk, hanem a strukturális oldalra is. A bizottság ezt pedig figyelembe veszi és fontolóra veszi. Aztán végül a banki veszteségek kérdése, ahogyan elmondtam, Oliver Raymond stressz tesztet hajtott végre a spanyol bankágazatban, és ebben olvasható, hogy milyen veszteségekkel kell majd számolnunk. Ez egy óvatos előrejelzés, azonban azt elmondhatom, és ez már nem kevés, hogy a válság megkezdés, a válság e kezdete óta, és ugye elég későn hoztuk meg az intézkedéseket, a bank erőfeszítések mm, a spanyol GDP mintegy 20%-át teszi ki, tehát ez azt jelenti, hogy az ingatlan piac miatti vesztességeket megpróbálták fedezni. Látható tehát, hogy milyen erőfeszítéseket tettek maguk az intézmények, és természetesen a spanyol GDP 3-3,5%-a körüli tőke injekciót fognak kapni. Ez azt hiszem, hogy a legfontosabb eszköz a legfontosabb érték az, hogy egyértelművel váljon a helyzet, és azt lássuk, hogy, hogy a valós helyzet sokkal jobb, mint amilyennek az tűnt a korábbi előrejelzések során. Podimáta képviselő asszony, következik a szocialisták részéről. Thank you, minister, for, uh... Köszönöm, Sharon, köszönöm, miniszter úr, a részletes uh, beszédet. Kicsit máshogy közelítem meg a helyzetet, mint a korábbi hozzászólók. Bevallom önnek, hogy amikor ön a felvezetői beszédet tartotta, akkor én odafordultam a kollégához, és azt mondtam, hogy olyan, mintha a görög pénzügyminiszter beszélne. Nem akarom persze összehasonlítani Spanyolországot és Görögországot, de a szakpolitikai mix, illetve az intézkedések, a költségcsökkentések, az adóemelések ugyanabból a receptkönyvből származnak, mint Görögország esetében. És éppen ezért én újra felvetném azt a kérdést, amit Sanchez Presedo is feltett. Én tudom, hogy eh, nem tud egy ország változtatni ezen a politikán önmagában, de nem gondolja-e, hogy európai szinten ezeket a politikákat újra ki kell egyensúlyoznunk, meg kell változtatnunk. Ön maga említette azt a recessziót, amelyben Európa most vergődik, de hát ez nem véletlenül alakult ki. A recesszió a restriktív politikáknak az eredménye, azon politikáknak, amelyek egész Európában uralkodóvá váltak, és ön maga is, miniszter úr, elismerte azt, hogy a nagyon magas munkanélküliség ennek következménye Spanyolországban, és ez szociális makrogazdasági egyensúlytalanságokhoz vezet. Én azt gondolom, hogy ezen egyensúlytalanságok oka az az is, hogy nem nagyon áll önök rendelkezésére mozgástér ahhoz, hogy a spanyol gazdaságot megtámogassák. Ön egyetért ezzel az értékeléssel? Másik kérdésem, mit tehet az EU, mit tehetnek az EU mechanizmusok annak érdekében, hogy a spanyol gazdaság lábra álljon? Köszönöm. Well, uh, first of all, I'm... Köszönöm. Én nem fogom összehasonlítani a spanyol gazdaságot semmilyen más ország gazdaságával, mert nyilvánvalóan elfogult lenne. Nyilvánvalóan én a spanyol gazdaság irányában lennék elfogult. De az első dolog, amit mondanék az ön kérdésére válaszolva, a spanyol gazdaság az versenyképes. Ezt próbáltam hangsúlyozni az első előadásomban is. Folyó fizetési mérlegünk gyakorlatilag kiegyensúlyozott lesz idén, ez korábban a spanyol gazdaság egyik gyengéje volt. Három nagy egyensúlytalanság van Spanyolországban. Az első az a magánszektor leverage helyzete, a második az a, az ingatlan lufi, a harmadik pedig a versenyképesség hiánya, amely 2008-ig felhalmozódott. Ez a három elem plusz a munkaerőpiacnak a hátrányos szabályozottsága vezetett azokhoz a problémákhoz, amelyektől most szenvedünk. A spanyol kormány jelenleg ezeket az egyensúlytalanságokat próbálja kiküszöbölni, helyrehozni. Tehát például átláthatóság, világosság, restruktúrálás, konszolidáció révén próbáljuk a spanyol bankszektort talpra állítani, annak érdekében, hogy a jövőre a reálgazdaság, jövőben a reálgazdaság irányában meginduljon a hitelezés. Emellett a munka jogi jogszabályokat, amelyek különösen a fiatalok számára voltak hátrányosak Spanyolországban, ezeket is megváltoztatjuk, illetve megpróbálunk olyan intézkedéseket hozni, amelyek a növekedést fogják ösztönözni, például csökkentjük a bürokráciát, elhárítjuk az akadályokat, generálunk, versenyt generálunk, és megpróbáljuk kihozni a spanyol gazdaságból azt a növekedési potenciált, ami benne van. Ami az adópolitikát illeti, A fiskális deficit csökkentése az elkerülhetetlen. Ezt meg kell lépni. Ugyanakkor nyilván ezt észszerű pályán kell elérni azt gondolom, hogy most már nagyjából mindenki látja azt, hogy a fiskális szigorítás így lárpurlár módon nem működik. Az azonban lehet egy középtávú komponense a megoldásnak. Azonban középtávon tényleg szükség van egészséges államháztartásra. Ezért szükségszerű az, amit teszünk, ezért kell kiegyensúlyozni az államháztartást, ugyanakkor, ahogy mondtam, ezt észszerű módon kell megtenni, oly módon, hogy a reálgazdaság számára ez ne okozzon többlet problémákat. És én azt gondolom, hogy az euró, eurózónán belül mindenki ö, ugyanígy kell, hogy eljárjon. A néppárt nevében Diego Fau. Muchas gracias, señor Ministro. Vou falar em, em português. Köszönöm. Köszönöm, portugálul teszem fel a kérdést. Már csak azért is, hogy mindenki tudatában legyen annak, hogy az ibériai félszigeten nem csak egy ország van, viszont lassan fogok beszélni, mert akkor könnyebb lesz érteni. Én nagyon odafigyelek arra, ami Spanyolországban történik, és összehasonlítom a helyzetet a saját hazám Portugália helyzetével. Vannak párhuzamok. Ezek a konszolidációs lépések lehet, hogy kompromittálni fogják, alássák a növekedési esélyeinket a jövőre nézve. Nem tudom, egyetérte velem. Az egyik következtetés, amit az IMF kiadott a közelmúltban, azt mondta, hogy a jelenleg nehézségekkel küzdő államok a jövőben növekedési pályára állhatnak erőfeszítéseik révén, amennyiben a kamatok csökkennek ezekben az országokban. Ez szükséges ahhoz, hogy növekedjenek, és hogy megfelelő pénzügyi környezet alakuljon ki ezekben az országokban, mert különben e, teljesen mások lesznek a növekedési kilátások, mint amilyen jelenleg. E, a másik kérdésem az inkább európai jellegű és a költségvetési unióval kapcsolatos, amelynek létrehozására törekvések vannak. Egyetérte ön, miniszter úr, a, azzal, hogy a biztos vétójoggal rendelkezzen a nemzeti költségvetések vonatkozásában. E, spanyolul válaszolhat, mert érteni fogom. Köszönöm. Ami a kamatokat illeti, Spanyolországban az IMF és más számítások is azt mutatják, hogy van egy plusz spread a kamatban, ami 200 bázispontnak felel meg nagyjából. Ezt az LKB e is elismeri. Elismerte akkor, amikor letette a programot az asztalra, és azt mondta, hogy ebből kifolyólag lehetnek piaci zavarok és a monetáris politika transfer mechanizmusaira is káros kiatással lehet ez a spread. Adok egy példát. Amennyiben 100 bázisponttal csökkenne a kamatgörbe Spanyolországban, akkor az már is megdobná a GDP-nket fél százalékkal. Tehát ez jól mutatja a reálgazdaságra nézve ennek a témának az érzékenységét, illetve azt, hogy mi történik akkor, amikor a kamatok változnak. Tehát ez egy lényegbevágó kérdés, és nyilván ez összefügg azzal, hogy az euró jövője iránti kétségeket el kell oszlatni, illetve az Európai Központi Bank terminológiáját is hozzáigazítani, hogy a háruljanak az euróra néző veszélyek. Minden olyan lépést, ami az eurót alá ducolja, azt mi támogatunk. Tetszik, hát az pedig, amit ön föltett a kérdést a szuperbiztossal kapcsolatban, erre a válaszom az, hogy Spanyolország támogatja a fiskális integrációt, és azt is, hogy egy fiskális unióban átadjunk szuverenitást a bizottság irányába, ugyanakkor ez a szuperbiztos, és itt most a parlamentben beszélek erről, ugye van ez a szép angol szó, az accountability, az elszámoltathatóság, ez nagyon fontos ebben a vonatkozásban. Tehát minél több hatalma van egy személynek, annál inkább eh, ki kell azt egyensúlyozni a fékek és egyensúlyok rendszerével. Azt gondolom, hogy az elkövetkező hetekben ezt kell megtennünk. Uh, and we are staying. Köszönöm szépen. Továbbra is Portugáliában maradunk. Elisa Ferreira következik. Tessék, megadom a szót. Köszönöm szépen. Ugyanúgy, mint az előző hozzászól, én is portugálul kívánok kérdést föltenni, de természetesen válaszolhat spanyolul. Köszönöm szépen tehát a miniszter úr, hogy eljött a mai ülésünkre. Az első kérdésem a következő. milyen adatokkal tud szolgálni, és milyen kockázatokkal jár a spanyol gazdaság föllendítése, illetve a munkahelyteremtés. Miniszter úr, látja-e, hogy minden ország az exportra helyezi a hangsúlyt. Tehát, hogyha mindenki, mindenki ugyanazt a politikát alkalmaz, akkor logikusan felmerül a kérdés, hogy ki fogja ezeket az exportokat megvásárolni. Aztán második kérdésem, nem beszélt a beruházásokra, a befektetésekről, pedig ez szükséges a növekedéshez. Spanyolország számára a struktúrás alapoknak nagyon fontosnak kell lenniük. Aztán a 2014-es pénzügyi tervet illetően mi Spanyolország álláspontja az alapok méretét illetően, tehát mit gondolnak erről, és másodszorban elfogadja-e Spanyolország a makrogazdasági kondicionalitást. Más szóval, azt a tényt, hogy azok az országok, amelyek közösségi alapokat, forrásokat használnak, a makrogazdasági pénzügyi célok megvalósítására várhatják a strukturális alapok csökkentését külső büntetési tényezőként. Egyetért ezzel Spanyolország. Nos, először is, ami a kockázat és a növekedés összekapcsolásának kérdését illeti, illetve a munkahelyteremtés kapcsolatát, Azt hiszem, azt mondhatom, és mindig is azt mondtam, hogy Spanyolország ugyanúgy, mint más országok a perifériákon, amelyek sérülékenyek, már ami az euró illeti, ezeknek az országoknak arra van szükségük, hogy rendes, normális finanszírozási körülmények valósuljanak meg a gazdaságban. A pénzügyi követelményeknek eleget tettünk Spanyolországban, de az nem lehet helyes, hogy egy spanyol KKV-nak sokkal többet kell fizetnie a finanszírozásért, mint egy közép-európai KKV-nak, hiszen ez komparatív hátrányhoz vezetne. És ez természetesen az Európai Központi Bankra vonatkozó megjegyzésemhez vezet. Amikor áramlik a, a tőkeáramlások nemzeti szintre kerülnek, azt látjuk, hogy a monetáris politika már nem egy egységes monetáris politika. A kamatlábakkal kapcsolatos döntések nem hozzák meg ugyanazt a hatást egy kemény magországban, hogyha nevezhetem így, mint a perifériákon levő országokban. Tehát a legnagyobb kockázat a növekedést, illetve a munkahelyteremtést illetően Spanyolországban ennek a legnagyobb kockázat tehát el lehet kerülni akkor, hogyha a komparatív hátránytól meg tudunk szabadulni. Másrészt, második kérdés a beruházásokra vonatkozott. Ahogyan ön is nagyon jól tudja, a támogatások megkaptuk a támogatásokat éveken keresztül, nettó befogadói voltunk ezeknek, és és megfelelően használtuk a gazdasági növekedés fellendítésére ezeket a forrásokat. A jövőben a beruházásoknak más forrásokon kell eljutniunk, eljutniuk hozzánk. Eddig a legfontosabb az építőipar volt, ennek most változnia kell. Ötven, hatvan ezer lakást építettünk az elmúlt években, most pedig egy sokkal észszerűbb ütemezést kell, kell bevezetnünk. És hogy milyen beruházásokra van szükség a jövőben, nos, a készségekbe kell beruháznunk, a tudásba, a technológiába, olyan készségekbe, amelyek kapcsolódnak a KKV-khoz. Erre van szükség. Ezen kívül megemlítette az exportot. Hát nos, sajnos azt kell, hogy mondjam ebben a tekintetben, hogy a versenyképességi egyensúly nem nullszadós, mindenki nyerhet versenyképességet, és mindenki nyerhet az export növekedés révén. Az egyik ország exportál, a másik importál, és fordítva. Tehát ne gondolkodjunk, ne gondolkodjunk a versenyképességi nyerességben vagy növekedésben úgy, mint egy núszadós játékban. Természetesen a mi helyzetünkben ez rendkívül fontos, de ez nem jelenti azt, hogy más negatívan kell, hogy érintsen más országokat egy-egy ilyen lépés. Aztán Spanyolország jelenleg nettó kedvezményezett helyzetéből a nettó befizető helyzetébe kell, hogy átkerüljön, és ezt megfelelő, megfelelő szemszögből kell néznünk. Itt a mezőgazdasági politikának nagyon fontos szerepe van, illetve a pénzügyi perspektívának. A nemzeti költségvetés tekintetében szigorúak leszünk, ugyanúgy, mint a közösségi költségvetés tekintetében. Nézzük, ott vannak a, a ott van a kohéziós politika, amelynek nagyon fontos szerepe van a pénzügyi terv alakításában. Uh, no other members vindic- Köszönöm szépen, másod nem jelezték. Vagy szeretne valamit hozzátenni még? Szeretne valamit hozzátenni? Igen, feltett egy kérdést, és elnézését kérem, mert uh, elfelejtettem válaszolni erre. Az üres házakról beszéltünk Spanyolországban, és ezzel kapcsolatban el kell mondjam azt, hogy az árak lefelé történő alakulásáról számoltok be Spanyolországban, és remélem, hogy ez a folyamat meg is fog gyorsulni. Be kell zárnunk azt a szakadékot, amely a piaci árak és a ingatlanpiac különböző részein tátong, és hogyha megnézzük az ingatlanárakat Spanyolországban, akkor azt láthatjuk, hogy bizonyos területeken elég fontos csökkenés következett be. Ez az árcsökkenés a, hozzájárul ahhoz, hogy még jobban megfizethetővé válnak a az ingatlanok Spanyolországban, ez nagyon fontos, és ezért az árcsökkenést kombinálnunk kell egyfajta elérhetőséggel a kitelek területén. Főként a fiatalok számára kell ezt lehetővé tenni. Elnök asszony, van még valaki, aki szeretne kérdést feltenni, aki hamarabb jelzett Gurájra úr, kért szót. Úgy látszik, hogy nem jól látok ma. Igen, köszönöm szépen, tisztelt asszony. De Gindos úr, mindenképpen szeretnék önnek köszönetet mondani, és örülök annak, hogy itt van a körünkben, ami a foglalkoztatást illeti. Az október adatok, adatok nem voltak olyan rosszak, bizonyára tudja, és a kormány ezt el is mondta ma, hogy nem olyan rossz hír az, hogy a munkanélküliség főleg a közférában tapasztalható, de ez mégis egyfajta rossz hírként is értelmezhető ez, hiszen a kormány egyfajta megszólító politikát alkalmaz, és ennek az egyik hatása ez a fajta munkanélküliség. Vannak olyan hatóságok, amelyek eh, szolgáltatásokat nyújtanak, oktatást, egészségügyi szolgáltatásokat, szociális szolgáltatásokat az átlag embereknek, és eh, mivel azt látjuk, hogy egyfajta közigazgatási reformot hajtottak végre, és eh, ezt támogatják is, viszont a szociális párbeszéd mint hogyha e, nem történne meg, és kerülnék a munkanegőség kérdését. Ön, mint e, miniszter megértette a kollégám kérdését, Sanchez Placido kérdését, aki, ha bár e, galiciai, mégis egyetemé tette a kérdését. A november inflációs adatok értelmében illetve ezek tükrében a kormány kívánja-e korrigálni a nyugdíjakat, hogy a elvesztett hányadot így korrigálja, és mit szól a novemberi megehetési adatokhoz? Válasz. hát kezdjem az utolsó kérdésével. Igen, egy kal növeltük a nyugdíjakat, és természetesen megvizsgáljuk a novemberi inflációs adatokat, és úgy gondolom, hogy részben megválaszoltam az ön kérdését már. Engem jobban érdekelnek a középtávú, hosszú távú fenntarthatósági lehetőségei a nyugdíjrendszernek. Fokozatosan kell bevezetni a nyugdíjkorhatár növelését, erre kell koncentrálnunk. a valós nyugdíjba lépési kort kell felemelni, ezt az elkövetkező 5-10 évben kell megvalósítani Spanyolországban. Egyértelmű, hogy a foglalkoztatás csökkenése mindenhol sajnálatos, a közgazdaság területén is, ebben egyetértünk. Viszont igaz az, hogyha megnézzük az elmúlt két szemesztert, illetve a munkaerőpiaci jelentéseket, akkor azt láthatjuk, hogy a foglalkoztatás stabilizálódott a magánszektorban, a közigazgatás területén a megszorítások miatt csökkent a foglalkoztatás aránya. Mit kell itt látnunk? Azt, hogy mindenképpen karcsosítani kell a közigazgatás Spanyolországban, ebben egyetértünk, számos megkettőződés, átfedés van, ezt el kell kerülni, hiszen a fő célunk az az, hogy a, a, a államdeficitet csökkentsük. Hadd mondjak egy példát. Spanyolországban, ahogy önök is tudják, ban 40% volt a deficit a GDP-hez viszítve 2007-ben, és később ezt 22 ponttal sikerült csökkentenünk. És mi történt a foglalkoztatással 2007 és 2009 között? Ez is csökkent, de én ezzel azt szeretném mondani, hogy nem csak a közférában csökkennek a munkahelyek, azt látjuk, hogy nagyon magas az államadóság, és ez finanszírozási problémákhoz is vezet. Tehát a megfelelő reform, megfelelő ütemben az elkerülhetetlen az állam deficit csökkentéséhez, mert különben ez nagyon magasra rúgna. Elnök asszony, köszönöm szépen. Egyetlen egy kis kérdésem lenne végezetül, ez pedig a kötvényfelvásárlásokból származó nyereségre vonatkozik, amit az EKB indított be, és tudom, hogy ezt a profitot megpróbálják újra elosztani a nemzeti bankok irányába a megfelelő kulcsok által, tehát a spanyol profit az nem szám megy vissza, de egyfajta gentleman's agreement ről van szó az központi bankok között. Tehát igazából vissza viszik a pénzt. Az Egyesült Királyságban 35 milliárdról van szó, amit a kormány visszakap a központi banktól Japánból és az USA-ból, tehát elég bonyolult ez a dolog. Tehát a kérdésem az az, hogy megtörtént ez a újraelosztás -e abba az országba, amely fizette a kamatot, hiszen Spanyolországnak ez érdeke fűződik, mint más országoknak is, és ez eh, még nem történt meg talán, hiszen eh, hogyha ez nem történt meg, akkor lehet, hogy figyelmeztethetjük a eh, pénzügyminisztereket e, válasz. Ez egy nagyon fontos vita. Én egy kicsit meglepett ez az Egyesült Királyság esetében, a Bank of England IMF eh, profitot tetszett, ez eléggé jó hír, meg vagyok arról győződve, hogyha végre megválasztják majd önt a, eh, a Bank of England eh, vezetőjének, akkor mindenképpen hozzájárul majd az újraelosztáshoz. Ugyanakkor mindenképpen figyelembe kell vennünk mindazt, hogy az LKB e tesz, a lehető legtöbbet meg kell tennünk azért, hogy valóban elérjük ezeket a profitokat, és mindenképpen figyelembe kell venni az egyes ország specifikus helyzetét. Elnök asszony, köszönöm szépen. Remélem, hogy odaér a pénz, ahova annak kell majd érnie az eurózónán belül. Úgy gondolom, hogy az én hozzájárulásom nélkül döntöttek az Egyesült Királyságról. Köszönöm szépen, hogy itt volt.

Okay. Uh, oh, okay, colleagues, can I, uh, can I ask you to take your seat? Kedves kollégák, kérem, hogy üljenek le. Két nagyon fontos kérdést kell akkor most megbeszélnünk a biztosunkkal. Ezek fontos dolgok. Ehm, statisztikai eh, agenda, eh, statisztikai keret, raportőrünk is itt van. A biztos úrhoz kérdéseket feltenni be kell jelentkezni, majd ezt követően az adóügyekről lehet kérdezni, ami nem csak gazdasági, hanem politikai kérdés is. Különös tekintettel arra, hogy 11 tagállam úgy döntött, hogy a pénzügyi tranzakciós adó kérdésében előrelép. Emellett folyamatosan napirenden van az adóelkerülés, adócsalás, kérdése, és ezzel kapcsolatban van egy Európai Bizottsági Munkaprogram, illetve van egy saját kezdeményezésű jelentés a mi frakciónkon belül is. Ezzel át is adom a szót önnek, és aztán majd a kérdéseket is fel lehet tenni, miután ön a bevezetőt elmondta. Köszönöm ezt a kedves bemutatást, kedves elnökasszony, tisztelt képviselők, majdnem egy évvel ez előtt amikor átvettem a statisztikai portfóliót az Európai Bizottságon, akkor beszéltem önökkel utoljára ebből a, erről a kérdésről. Jó most beszélni akkor arról, hogy mik a kihívások statisztikai szempontból. Az Európai Bizottság egy igazi európai statisztikai rendszert akar kialakítani, amely független, hatékony, erős és jó minőségű európai statisztikákat termel. Tavaly november 23-ai ülésünk óta az Európai Bizottság egy sor kezdeményezést tett, ezeket akkor bemutattam önöknek. Sikerült az európai statisztikák hitelességét megerősítenünk nézzük, hogy milyen jogalkotási lépésekre került sor. Először is az Európai Bizottság az Európai Statisztikai Rendeletet felülvizsgálta, módosította. Az Európai Bizottság úgy véli, hogy az európai statisztikák hitelessége csak akkor biztosítható, hogyha a statisztikai irányítás témájában európai és nemzeti szinten is előre lépünk. Nagyon örülök annak, hogy az Európai Parlament is osztozik ebben a véleményünkben. Ez egyébként kiviláglik az Európai Parlament egy állásfoglalásából, amelyet március 13-án fogadtak el statisztikai témában. Ugyanilyen üzenet olvasható ki Sziklóna úr jelentéséből is, amelyet a múlt héten vitatott meg ez a szakbizottság. Itt utalnék elsősorban a statisztikai intézetek átláthatóságára, illetve a legfelsőbb audit intézmények támasztott, szembetámasztott elvárásokra. Az Európai Statisztikai Rendelet témáját a tanácsban nagyon nehezen akarják felülvizsgálni, nagyon nehezen akarnak elmozdulni a jelenlegi nemzeti berendezkedésektől, különösen a szakmai függetlenség témájában vannak ellentmondások, illetve a különböző statisztikai rendszerek eh, átjárhatóságában. Miközben eh, statisztikai szempontból egy ilyen eh, standard megoldás nem okoz problémát, azt arra oda kell hatnunk, hogy a standardok egyformák legyenek az Európai Unióban. Ezért ezt jogszabályba kell foglalni. A nemzeti specificitás nem állhat útjába ennek a célkitűzésnek, és a bizalmassági megkötések, amelyeket minden tagállam aláírt, el kell, hogy érjék, hogy a tagállamok közös felelősséggel bírnak a hivatalos statisztikákért. Az Európai Bizottság nemrégiben egy határozatot fogadott el az Eurostattal kapcsolatban, amely növelte annak szakmai önállóságát, és növelte koordináló szerepét az Európai Bizottságon belül. Tehát mi magunkra ugyanazokat a standardokat juttatjuk érvényre, amelyeket a tagállamoktól is elvárunk. Ez a döntés egyébként már válasz az Európai Számvevőszék egyes felvetéseire, amelyeket az Eurostátról és az ESS-ről szeptemberben eh, hozott jelentésében eh, találtunk. A, emellett a statisztikai bizalmasság kérdésében is előreléptünk, és eh, itt megint csak példát szeretnénk mutatni az európai, a nemzetállamok, a tagállamok részére, a tagállamok azonban egyelőre vonakodnak. Nincs azonban további várakozásra lehetőség. Az Európai Uniónak olyan statisztikai hivatalokra van szüksége, amelyek függetlenek a politikai döntéshozóktól. Tudom, hogy ezt az Európai Bizottság és a Parlament ezt ebben egyetért. A tagállamoknak is el kell ezt fogadniuk, tehát a saját statisztikai hivataluk politikai függetlenségét meg kell teremteniük, még akkor is, hogyha ez belső szervezeti, vagy akár jogi változtatásokat követel is meg az Európai Bizottság. Ezt az üzenetet a tanács felé újra és újra el fogja ismételni. Remélhetőleg a holnapi ECOFIN konklúziókban is megtalálható lesz ez ami a vizsgálatokat és bírságokat illeti, a statisztikai manipulációk vonatkozásában erről a jogszabály hamarosan életbe lép. Az Európai Bizottság hatáskörökkel fog rendelkezni, arra, hogy eljárjon ilyen ügyekben az államháztartással kapcsolatos adathamisítások esetén, akkor járhat el egy tagállam ellen, hogyha e, erős gyanú mutatkozik arra, hogy az állami statisztikákat manipulálják az Eurostát, emellett megerősíti az együttműködését a legfelsőbb audit szervezettel Európában, és így maximalizálni fogja a az adat minőség ellenőrzéseket Európában. A 2011-es novemberi tanácsi nyilatkozatra reagálva az Európai Bizottság most egy határozott jogi jogi kerül a makrogazdasági súlytalansági helyzetekre vonatkozó statisztikákra. Hamarosan benyújtjuk az anyagot. Kedves képviselők, mindannyian tudjuk, hogy a jelenlegi környezet nem kedvez a változásoknak, további erőfeszítésekre van szükség, és erőforrásokra. Ugyanakkor Európának most van szüksége még hitelesebb, még megbízhatóbb statisztikákra ahhoz, hogy a gazdasági koordináció sikerüljön Ebben a vonatkozásban az elkövetkezendő év tennivalóit ismertetném most. Először is az Európai Bizottság optimalizálni szeretné az európai statisztikák minőségét. Itt indul a második fordulója a peer review-nak az ESS-en belül. A jelenlegi helyzetet újraértékeljük, és a szükséges lépéseket azonosítani fogjuk. Figyelmet szentelünk az adatok minőségére, például a makrogazdasági kiegyens, egyensúlytalansági eljárással kapcsolatban. E, az Európai Bizottság élni fog a hatásköreivel, amikor szükségesnek látja. Hosszú távú megoldásokat is szeretnénk javasolni, különös e, tekintettel e, európai standardok, cruel-based elszámolásra vonatkozóan, szemléletű elszámolásra vonatkozóan. Emellett támogatni fogjuk azokat az ambiciózus erőfeszítéseket, amelyeket az Európai Bizottság az EU statisztikákkal kapcsolatban a következő évtizedekre megfogalmazott. Van tehát egy innovatív koncepció. Itt most többoldalú konzultációt, kísérleti projekteket tartunk. Az, ezt követően az Európai Bizottság jogalkotási javaslatokat is fog hozni annak érdekében, hogy meghatározzuk, hogy hogyan lehet jobban begyűjteni, tárolni, feldolgozni az európai statisztikákat. Azt reméljük, hogy középtávon ez a jövőkép megvalósulhat és napi rutinná válhat az Európai Statisztikai Program 2013-as, 2017-es időszakra vonatkozóan, ez megint egy bizottsági javaslat, teljesen megfelel ennek a jövőképnek. Ennek végrehajtása nagy kihívás lesz az Európai Bizottság és a tagállamok számára. Ugyanakkor nem lehetséges erőfeszítések nélkül eredményt elérnünk, meg akarunk felelni a kihívásoknak, gyors reagálással és konzekvens módon. Végezetül hadd mondjam el azt is, hogy a statisztika szerepe az elmúlt húsz évben megváltozott. A hivatalos statisztikák már nem csak a stratégiai tervezés és szakpolitikai gondolkozás alapanyagai, a Maastrichti követelményektől kezdve a statisztikát benchmark célokra is felhasználják, így mérik a tagállamok teljesítményét. Innentől kezdve szakpolitikai thresholdokat és célértékeket, target value-kat határoztunk meg. A jelenlegi pénzügyi környezetben egy statisztikai adat megváltoztathatja egy ország értékelését, illetve az országról alkotott képet. Nem véletlen tehát, hogy a statisztikákra nehezedő nyomás növekszik. Ez a jövőben is így lesz, és a statisztikák továbbra is érzékeny adatok maradnak. A jövőbeni reformok iránya előre fogja vinni a gazdasági e, integrációt. Tehát ilyen statisztikai környezetben kell gondolkozni, oda kell figyelni, hogy a statisztika mindig legyen e, mindig független és megbízható legyen. Ennek érdekében előfordulhat, hogy e, akár a szerződést vagy más jogszabályokat is meg kell változtatni az intézményes reformok részeként. Az Európai Bizottság megfelelő megoldásokat fog javasolni. A jövőben is számít az Európai Parlament támogatására. Köszönöm. Commissioner, uh, I have a list of people. Köszönöm szépen, biztos úr. Jó páran kértek szót. Kühle, uh, Mr. Lambert and Mr. Schultes. I have first. Kérem még valaki szót? Lőnes úr is. Rendben, akkor kezdjük a lista elején. Thank you, Commissioner, for touching... Köszönöm szépen, biztos úr, hogy beszámolt ezekről nagyon fontos és kényes jellegű kérdésekről. Ezek nagyon is érintenek bennünket, érdekelnek bennünket itt a parlamentben. Nos, először is szeretném megjegyezni, hogy van valami, amit rendkívül fontosnak tartok ebben a dokumentumban, ez pedig az, hogy a tagállamok nem hajlandóak megváltoztatni jelenlegi nemzeti struktúrájukat. Azt hiszem, hogy ebben minden benne van. Mindannyian egyetértünk abban, hogy megfelelő, megbízható statisztikákra van szükségünk a, ahhoz, hogy a politikai döntéshozók, az üzleti vállalkozók megfelelő tényekre épülő döntéseket hozhassanak, illetve a 2005-ös statisztikai kódexnek is eleget tegyünk. A jogi keret megvan tehát az európai statisztikák kialakítására. Minden eredményt követően problémával álltunk szemben itt Európában. Nem csak egy ország került ezzel szembe, hanem, hanem egész Európa. Minden biztosíték ellenére a statisztikákat nem megfelelően hozták létre hamisak voltak, és most pedig egy olyan helyzetbe kerültünk, ahol a statisztikák minőségéről szóló jelentéssel foglalkozunk, ezt próbáljuk javítani. Azt hiszem, hogy nagyon is oda kell figyelnünk erre a terület, nem csak azért, ami történt, és akarjuk ezt elkerülni a jövőben, hanem azért is, azért is, mert az új hatos csomag, illetve a kettes csomag, olyan eszközöket ad a bizottság kezébe, melyek segítségével felléphet a bizottság, hogyha az országok nem valósítják meg gazdasági és fiskális célkitűzéseiket. Ez pedig azt jelenti, hogy bizonyos indikátorok és mutatók alapján országokat meg lehet büntetni, és pénzbírságra lehet ítélni őket a statisztikák következtében. Felmerül tehát a kérdés, hogy kik hozzák létre ezeket a statisztikákat, és mennyire megbízhatóak ezek, különösen a folyamat későbbi szakaszában, hiszen ugye nagyon jól tudjuk, ismerjük a régi mondást, hogy a lánc csak annyira erős, amennyire a leggyenkébb láncszem erős. Tehát ott van a Eurostat, de a Eurostat csak annyira lesz hatékony, amennyire a nemzeti statisztikai hatóságok, és ezek pedig csak annyira, amennyire a kormány megfelelő statisztikákat biztosít számukra. Ez pedig azt jelenti, hogy nem csak üres szavak szintén kell maradnunk, a Eurostat felé, illetve a nemzeti statisztikai intézmények felé, hanem valóban, valóban meg kell győződnünk arról, hogy ezek az intézmények függetlenek. A jelentésünk, amely, amely, amelyről a közeljövőben fogunk beszélni, hiszen a módosítók benyújtásának határideje, hogyha jól tudom, akkor a hétvégén jár le, illetve a jövő hét elején, figyelembe kell vennünk, hogy a rendszert rá kell kényszeríteni, amennyire csak lehet a helyes útra, anélkül, hogy a szerződést meg kellene változtatni, hogy a végén egy megfelelően eredményes statisztikai rendszer jöjjön létre, ugyanúgy, mint például az Európai Központi Bankrendszer esetében. Tehát ez azt jelenti, hogy karnyújtásnyira van a kormányoktól, illetve a bizottságtól is. Ez pedig azt is maga után vonja, hogy elszámolható, elszámoltatható legyen ez, mind nemzeti, mind pedig Európai Uniós szinten. Tudjuk, hogy a kormányok ezt ellenezni fogják, de nem szabad, hogy ez akadályozon bennünket, hanem valóban létre kell hoznunk egy ilyen eredményes és hatékony rendszert. Véleményünk szerint ez valóban függetlenséget biztosít majd, így elkerülhető az, hogy a kormányok hatást gyakoroljanak erre a rendszerre. A nemzeti statisztikai intézmények vezetői tehát beszámoltatási kötele, kötelességgel rendelkeznek majd a parlament felé, ha a Nemzeti Statisztikai Intézmény vezetője, hogyha ezt a, ez, ezt a vezetőt egy miniszter nevezi ki, és bármilyen, ki lehet rugni ezt a szemét, anélkül, hogy alá kellene támasztani, ezt a döntést, akkor természetesen ez az intézmény munkáját is befolyásolja, majd ezt szeretnénk megváltoztatni. Egy kiegyensúlyozott rendszert kívánunk létrehozni, mind nemzeti, mind pedig Európai Uniós szinten. Például a vezető egy 7 éves mandátumot töltsön be, és a bizottság amikor jelöltet állít, akkor ennek a jelöltnek a parlament előtt is meg kell jelennie egy meghallgatáson, és a parlament is véleményt mondjon erről a jelöltről. Sok javaslatunk van tehát, ezek mind benne lesznek a jelentésben. És vélhetően a statisztikai rendszert sikerül majd megerősíteni, mind nemzeti, mind pedig Európai Uniós szinten. És végül az eredmény elszámolás alapú rendszer létrehozása rendkívül fontos, ahogyan mondtam, rendkívül nagy nyomást helyezünk a kormányokra, a jó kormányzás tekintetében megfelelő mutatókat kell létrehozni, megfelelő Európai Uniós szabványok alapján, és csak így lehet egy eredmény elszámolású rendszert létrehozni. Hiszen ez mindenképpen növelni az átláthatóságot Európában. Köszönöm. Uh, Köszönöm szépen. Hatan kívánnak kérdezni. Tudom, hogy nehéz minden kérdést megválaszolni. Lambert úr a következő. Először is üdvözlöm a biztos urat, ahogy általában is nem csak a T szó, az adó szó, hanem az F, a csalás szó értés fele, sokan ezt is csúnya szónak tartják. A legtöbb kérdés eh, a bal oldalról érkezett, a jobb oldal nincs annyira képviselve, ezért egy feltételezést szeretnék megfogalmazni. Csak a számokat néztem meg. Tehát úgy tűnik, hogy a bal oldal jobban érdeklődik a statisztikák iránt, mert az a tény, miatt, hogy ellentétesek ezek az adatok a jobboldali ideológiával. Nos, a kérdéseim először is a sixpack és a statisztikák. Egy kérdésem van itt. Bizonyára tudja, hogy a contingent liability-vel kapcsolatban vannak viták. Mindig a fegyelemről beszélnek éjjel-nappal, viszont Németország foggal, korommal küzd, a, ez emellett szeretnénk öntől azt hallani, hogy azt mondja, hogy én szeretnék lenni az a biztos, aki hiteles statisztikákat kíván látni a contingent liability kapcsolatban, nem csak a nyugdíjak tekintetében, hanem a ppp tekintetében, a garanciák tekintetében, és amit a, finan- a pénzügyi szektornak adnak. Tehát szeretném, hogyha azt mondaná, hogy ezt mondanám, mert néha, hogyha a bizottságnak szembe kellene szállnia Németországgal, akkor nagyon óvatosak, attól tartanak, hogy megsértik azokat, akik az főnöke szerint támogatnak bennünket. Szeretném az ön véleményen kikérni ebben, és kíváncsi vagyok a statisztikai ö, számlákkal kapcsolatos kritikákat illetően is, kíváncsiak az ön véleményére. Itt már nem csak a GDP-ről van szó. Tudom, hogy ön is foglalkozik ezzel a kérdéssel, és az érdekelne, hogy mik lesznek a következő lépések. Lesz egy közlemény az önök részéről a következő évben, nem követelem ezt erre az évre, hiszen már alig maradt idő, de mit várhatunk konkrétan öntől? Ön azt mondta, hogy ön azt látja, amit, ami mérhető. Úgy tűnik, hogy a GDP növekedés mérhető, viszont ezt nem kapjuk meg. Tehát lehet, hogy valami más kellene mérnünk, hogy legalább legyen valami örömünk, mert hogyha állandóan csak reménykedünk a GDP növekedésben, akkor lehet, hogy súlyosan csalódunk az elkövetkező 20 évben. Köszönöm. Huntas úr teszi fel a következő kérdést. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm, elnök asszony. Biztos úr, szeretnék néhány megjegyzést tenni mindenhoz, amit elmondott, és még egy kérdést is szeretnék feltenni. És számolnunk kell azzal, hogy önfelelős az adózásért is. Először is a statisztikákról szeretném önt kérdezni. Szeretnék arra rámutatni, hogy én hasonló, hogy hasonló álláspontot képvisel, mint tavaly. Azt mondta, hogy néhány lépés már történt, viszont nem szeretném azt sem véka alá rejteni, hogy itt nem technikai kérdésről van szó, vagy egy matematikai kérdésről, én személy szerint nyomon követem a statisztikai fejlődéseket, fejleményeket, és úgy gondolom, hogy itt egy politikai kérdés is meghúzódik. Tehát van egy politikai kérdés, és függetlenül a technikai kérdésektől. A kollégám már beszélt erről, tehát az, amit a statisztikáktól vár az ember, azt kapja meg az ember. És hogyha bizonyos statisztikai rendeket vázolnak fel, akkor az is egyfajta politikai döntés. Tehát lehet, hogy valami ilyesmit mutatnak, amit az ember fontosnak tart, viszont nincsenek -e esetleg érdekesebb adatok, mint a GDP, amit Cikluná úr technikai kérdésként felvetett az úgynevezett függetlensége a statisztikáknak az Európai Bizottságnál. A statisztikai hivatal vezetőjét a minisztériumok jelölök, jelölik ki, és itt is politikai kritériumokat alkalmaznak a kiválasztásnál, és a kérdést szeretném megismételni, mert tavaly is feltettem, és amelyre akkoriban nem kaptam kielégítő választ. az Eurostat. Az Eurostat, hogyha megállapítja azt, hogy itt hamisított adatokat nyújtottak be, akkor ki felelős ezért politikai szempontból ön, mint biztos, megkérdőjelezheti-e az Eurostat adatait, akkor hogyha meghamisított adatokról van szó, Lehet, hogy ez másfajta politikai döntésekhez vezet, másfajta szankciókhoz vezet, akkor, hogyha a gazdasági fegyelemről van szó. Függetlenül a statisztikai hatóság függetlenségétől szeretnék egy adókérdést is feltenni. A Daily telegraph olvastam, és azt láttam, megszakították a felsz, felszólalót. Igen, itt két, két különböző bemutató lesz majd. Tehát először a statisztikáról beszélünk, utána térünk rá a többi kérdésre. Nagyon szépen köszönöm, úgy gondolom, hogy Siklóna úr sok mindent felvázolta a jelentésében, és úgy tűnik, hogy osztozunk nézeteinkben az európai statisztikai rendszer jövőjét illetően. Természetesen én, hogy is mondjam, szélesebb értelemben beszélek, és természetesen itt figyelembe veszük az esetleges szerződés megváltoztatásokat is, ahogy ezt elmondtam a vezetőmben is, mert ezek valóban alapvető változások lennének. Jelenleg nagyon fontos az, hogy sikerüljön javítani a jogszabályt, és az Európai Bizottság figyelembe veszi az önjelentésének következtetéseit is. Akkor, amikor majd elfogadjuk ezt a jogszabályt, hiszen nem lehet most már tovább halogatni e ezt, és nagyon fontos az, hogy legyen egy jogszabály a lehető leghamarabb. A specifikus kérdések, amelyeket a barátaim feltettek, többek között Lambrechts úr is, a függő kötelezettségek tekintetében, a contingent liability tekintetében, ön ezt felvettette már 2010-es találkozó kapcsán is. Úgy gondolom, hogy jó kompromisszumot értünk akkor el, és a tanács végre elfogadta azt, hogy a nyugdíjakat vegyük be ebbe a rendszerbe és összességében minél átláthatóbbak vagyunk a kötelezettségek, a függő kötelezettségek tekintetében, annál jobb ez bármilyen ö, értékelés tekintetében, a képviselő megszakítja. Tudom, hogy a lejárati szint a, a nyugdíjak esetében magasabb, amit használunk módszertan szempontjából, mint a többi függő kötelezettség szempontjából, és ez az az érv, amit állandóan alkalmaznak. Elmondhatom -e azt, hogy a módszert, ha a módszertant ö, fejlesztenénk a függő kötelezettség esetében, akkor ugyanarra a szintre jutnánk el. Válasz. Állandóan javítjuk a metodológiát ezen a területen, és természetesen az Eurostat függetlenségét kell biztosítani a meteorológia kifejlesztésében, de már most is dolgozunk a módszertanon, más területeken is, nem csak a nyugdíjkötelezettségek tekintetében. Azt, hogy a GDP-n kívül mit lehetne még mérni, ez egy, volt egy nagyon jó OECD találkozó Indiában, ahol lehetőség nyílt arra, hogy a világ eh, több szakértőjével is beszéljünk erről a kérdésről, és eh, úgy gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy megelőzzük ezt a projektet, eh, folytassuk ezt a projektet. Jelenleg egy közleményen dolgozunk, az elkövetkező évben közre is adjuk ezt. Az én szemszögömből jelenleg van egy dolog, amely nem engedi, nem teszi ezt lehetővé, hogy más szociális jóléti indikátorokat alkalmazzunk a GDP-vel együtt. Ez pedig az, hogy eh, mikor elérhetőek ezek az indikátorok. Mindenképpen arra van szükség, hogy eh, javítsuk az elhetőségét a szociális jóléti indikátoroknak. Az ideális az az lenne, hogyha lenne egy GDP adat, és emellett más indikátorokat is fel lehetne tüntetni, amelyek strukturális kérdésekről adnának információt, de jelenleg mi nem tartunk itt. Mindenképpen arra törekszünk, hogy javítsuk a helyzetet, és a közleményünk majd ezt fogja tükrözni. Lamberts úrnak adott válaszomban már Suntis úrnak is válaszoltam. Az, hogy mennyire pontosak a statisztikák és ki felelős ezért, az Eurostat már most is elég fontos hatásköröket tudhat magának a, a statisztikai adatok értékelése kapcsán, sőt, szankcionálhatja is a tagállamokat, hogyha manipulálják a statisztikákat. Biztosítottam önt arról, hogy ezeket a hatásköröket teljes mértékben ki is használják de úgy vélem, hogy nagyon fontos az, hogy ne keltsük azt a benyomást, hogy a statisztikák jelenlegi minősége gyenge. Pont ellenkezőleg az európai statisztikai rendszer nagyon jó minőségű statisztikákat eredményez. Természetesen vannak problémák, mert eh, ez egy nagyon komplex terület. Az Eurostat most már minden eszközzel rendelkezik. Az Eurostat szerepe az indikátorok tekintetében is nagyon fontos, amiket alkalmaznak a makrogazdasági egyensúlytalansági eljárásoknál, és ezért nagyon fontos az, hogy biztosítsuk azt, hogy ha a tagállamok valamit rosszul tesznek, rossz adatokat közölnek, akkor az valóban ö, feltűnjön. A GDP statisztikák, amiket közreadtak az Eurostat részéről októberben, ott nem voltak semmilyen fajta fenntartások. Ez azt jelenti, hogy az Eurostat úgy gondolja, hogy azok az adatok, amiket közreadtak októberben, azok megbízhatóak, és ezek megfelelnek a meteorológiai követelményeknek. On the next one, list I have... Köszönöm a következő a listámon. Strecsek úr. Köszönöm, elnök asszony. Én szinte már várom Philip Lambert nyitó megjegyzéseit mindig, mert érdekes dolgokat mond, vagy a saját a családjáról, vagy a zöldekről, most pedig megint nagyon érdekes mondokat, dolgokat mondott. Filip, persze a számok számítanak, de a minőség a legfontosabb. Ennyit mondanék arra, amit te mondtál. Hogy van Szent Gigold és családja? Gondolom, hogy a gyerekével és a feleségével vanna, nincs itt köztünk. Elnézést csak azért, és ez már a, kérdésem része, még egy kicsit visszatértünk a kis személyes játék erejéig a múlt hétre. E, biztos e, úr, emlékszem a múlt heti vitára, a statisztikáról Siklóna úrral. és ott felidéznék néhány dolgot, ön pedig kellő rálátással rendelkezik ahhoz, hogy hozzászóljon ezekhez a dolgokhoz. Mert mi beszéltünk ott a görög ügyről például, és Sziklóna úr azt mondta, hogy olyan jelentést szeretne készíteni, amely hozzájárul ahhoz, hogy, megis, hogy ne ismétlődhessen meg a görög statisztikai, illetve adatközléssel kapcsolatos probléma. Mi a véleménye, mi a, mit gondol a tanácson belül uralkodó hangulatról? Úgy gondolja-e, hogy a tagállamok hajlandóak lesznek megosztani az európai metodológiával kapcsolatos fontos adatokat? Mert én, nekem fenntartásaim vannak azzal kapcsolatban, hogy a tagállamok hajlandóak elfogadni az európai metodológiát. Erről beszéltünk a múlt héten mi erről az önvéleménye. Schmidt úr kap szót. Én az adóbiztossal kapcsolatban tennék fel kérdést, azt majd tegye föl később, mondja az elnök asszony. Persze, az ma lesz majd, de mindjárt elkezdjük, mihely is megválaszolja a biztos úr ezeket a kérdéseket, kezdjük az adóval kapcsolatos részt. Fejó úr, megadom önnek a kérdezés jogát, Ön nem hallotta a biztos úr előadását, most mégis megadom a szót, hogy feltegye a kérdést, bár nem iratkozott fel. Schmidt úr majd az adózásról akar kérdezni, de azt gondolom, hogy nem állunk rosszul az idővel, mert elég fegyelmezettek voltak a képviselők eddig. Köszönöm, elnök asszony, biztos úr. Hadd kezdjem azzal, hogy üdvözlöm Önt itt körünkben. Konkrét kérdéseim lennének a statisztikával kapcsolatban. Az első a saját hazámra vonatkozik. Az Eurostat megvizsgálta azt a céget, amely a repülőteret üzemelteti, és hogyha annak a deficitjét is hozzászámoljuk, akkor 5,7% deficitje lenne Portugáliának a jelenlegi helyett, annak a bevételeit ugyanis elterelik a deficit csökkentésére. Nem tudom, hogy ez a konkrét portugál helyzet ennek, ennek ön tudatában van-e, és van -e erről véleménye. A másik dolog az az, hogy az Európai Bizottság vizsgálja-e azt, hogy hogyan viszonyuljon bizonyos kivételes körülményekhez, például egy országnak szüksége van egy szerkezetátalakítási program végrehajtására, amely azt jelenti, hogy szerződéseket kell visszavonni, és ez okozhat kivételes kiadásokat és kivételes bevételeket is. Nem tudom, hogy van-e az ilyen kivételes helyzetekre valami fajta elfogadott kezelési módja az Európai Bizottságnak. Köszönöm, Fejó úr. Mikrofon. Uh, for this question, questions. Uh, Köszönöm a kérdéseket. Kezdeném akkor az elsővel, a tanácson belüli helyzet. Ahogy azt a bevezetőmben is mondtam, holnap a tanács tárgyal a statisztikai csomagról, amikor én elolvastam a tanácsi következtetések eh, vázlatát, és hogyha ezt ebben a, formájában, ebben a formában fogadják el, akkor az azt jelenti, hogy eh, a tanács is kötelezettséget vállal arra, hogy szigorítsa a rendeletet, illetve a szabályozási hátteret. valamint az elszámolási módot Európában. És mivel a tanács immár kompromisszumra jutott, és innentől kezdve a feladat csak annyi, hogy a tanács és a parlament között teremtsünk kompromisszumot. Azt mondanám, hogy amikor ez a jogszabály majd elfogadásra kerül, akkor a tagállamok utána el kell, hogy végre kell, hogy hajtsák, és általában végre is hajtják tisztességes módon ezeket a jogszabályokat. Ami a konkrét portugál helyzetet illeti, a mm, repülőtérrel kapcsolatban, az esetről tudok. Portugáliai látogatásom során a pénzügyminiszter is felvetette ezt a kérdést. Először is ez a 2012-es eh, a 2012-es túlzott deficit eljárásra vonatkozik. Nyilvánvalóan eh, Eh, ezt majd akkor vizsgáljuk. Ugyanakkor elég világosan akarok fogalmazni. Mindannyian most az európai statisztikai rendszer eh, függetlenségéről beszélünk. Olyan jogszabálytervezetünk van, amely megteremti az európai statisztikai rendszer kellő függetlenségét, és eh, higgye el nekem, hogy nem a biztos fogja eldönteni azt, hogy egy bizonyos tagállamban alkalmazott elszámolási módszert hogyan fog a bizottság megítélni, ezt majd a statisztikusok fogják az adott tények fényében függetlenül megítélni, függetlenül attól, hogy mit gondol a, a politika erről, tehát nem lesz politikai beavatkozás. Én így látom ezt a helyzetet és ezzel már félig meddig megválaszoltam a következő kérdését is, az esetleges kivételes helyzetekről. Nem gondolom, hogy statisztikai kivételek kialakításával javítani lehet tagállamokban a helyzetet. A tagállamokban arra van szükség, hogy végrehajtsák a szerkezeti reformokat, hogy konszolidálják a e, dolgokat. Ez fogja majd javítani a helyzetet a tagállamokban, de nem a statisztikai bánásmód kivételessége egyik vagy másik e, tevékenységre vonatkozóan. Köszönöm, biztos úr. Most akkor egy pillanat szünetet tartunk, és ön akkor most előadja a kis előadását az adózási témában öten már jelentkeztek, hogy kérdést szeretnének feltenni. Kérem, legyenek fegyelmezettek, mert 10 percet vesztettünk akkor, amikor a spanyol miniszter nem adta át elég gyorsan a helyét. Talán a tolmácsok adnak nekünk még majd 5 vagy 10 percet, de ettől függetlenül azt kérném önöktől, hogy kérdezzenek, és ne pedig kinyilatkoztassanak. Köszönöm szépen, megpróbálom rövidre fogni a bevezetőmet. Senki sem kérdőjelezi meg, hogy az adózás szerves részét képezi, szerves részét képezi az európai kormányzásnak. A bizottság nagyon sok javaslatot fölvetett az egységes piac megerősítésére, illetve annak érdekében, hogy hozzájárulhassunk az intelligens növekedéshez. A javaslat megszületett, most pedig a tettek következnek. Holnap a pénzügyminiszterek nagyon fontos dolgokról beszélnek majd, a, be, a megtakarítási, megtakarításokról és a tranzakciós adóról. Természetesen mind a kettő esetében előrelépést válunk, hiszen ez hozzájárul az igazságos és fenntartható bevételekhez. bevételekhez. Ami a megtakarításokat illeti, nem értem azt, hogy a görögországi, konszol, görögországi, írországi, portugáliai, spanyolországi és más tagállamokbeli konszolidációs erőfeszítéseket miért nehezítjük azáltal, hogy ez ezt a dossziét akadályozzuk. A Svájccal való tárgyalások előrevitele, illetve a kiskapuk bezárása rendkívül fontos és sürgős. Az Európai Tanács többször felhívta a figyelmet arra, hogy gyors előrelépésre van szükség, felismerve ennek fontosságát az adócsalás és az adó elkerülés elleni harc terén. Minden pénzügyminisztert arra kérek, hogy az ECOFIN vita során holnap tartsák ezt észben. Ami pedig a TTF-et, a pénzügyi tranzakciós adót illeti, nagyon fontos itt is a gyors előrelépés. Ne felejtsük el, hogy a közvélemény is ezt kéri tőlünk, illetve nagyon sok előnyt nyújt majd, hogyha valóban sikerül ezt megvalósítani. Nyár előtt nem sikerült megállapodni az FTT-t illetően a 27 tagállammal, azonban 11 tagállamtól levelet kaptunk egy megerősített eh, együttműködési eljárás kezdetére vonatkozóan, Ebben a levélben a kezdeményezés célkitűzései megfogalmazódnak, és ez a bizottság eredeti javaslatára épül. Elemeztük, hogy ezen kérelmek mennyiben felelnek meg a szerződés követelményeinek, és egyértelműen pozitív a válasz, megfelelnek azoknak. Ennek értelmében egy tanácsi döntésre való javaslatot készítettünk elő, miszerint az FTT területén a megerősített együttműködést jóvá kellene hagyni, tehát teljes mértékben ö, jogos ez a kérelem, és jogi szempontból is megfelel a követelményeknek. A bizottság egyetlen egy olyan esetet sem látott, amely nem felelne meg a szerződés előírásainak. A közvetett adózás nem az Európai Unió exkluzív kompetenciája, a hatásköre. A tanácsban ö, széleskörű vitát folytattunk, és egyértelmű, hogy a megerősített együttműködés az utolsó mencs vár az előrelépésre. A különböző nemzeti adórendszerek harmonizációja nem fogja aláásni a belső piacot, sőt, ezzel ellentétben meg fogja azt erősíteni, koherensebb, koherensebb légkört és kevesebb administratív terhet hoz majd létre. A nem fogja torzítani a versenyt, és nem hoz létre akadályokat sem a kereskedelem szempontjából, a nem részvevő tagállamok szabadon dönhet, dönthetnek saját megközelítésekről, hogy hogyan viszonyulnak a pénzügyi adót illetően, és bármikor módosíthatják véleményüket. A következő hetekben, a holnapi nappal kezdve a megerősített együttműködéssel kapcsolatban a tanács döntést fog hozni, és azt hiszem, hogy nem szabad az időt vesztegetnünk, valóban tartalmi tárgyalásokra kell, hogy sort kerüljön mielőbb. A bizottság munkáját segíteni fogom a tartalmi tárgyalásokat illetően, hogy a 11 tagállam közötti tárgyalások megindulhassanak, miután a, megkapták erre az engedélyt. Most is megerősíthetem, hogy ez a javaslat nagy mértékben a bizottsági eredeti javaslatra fog épülni, amelyet tavaly fogadtunk el. Az Európai Parlament álláspontja és az önök mai megjegyzéseit természetesen figyelembe vesszük. Az FTT lehetséges gazdasági hatásairól is kérdéseik merültek föl. A bizottság egy méreható elemzést végzett a kezeti javaslat támogatására, ezt tovább fogjuk majd fejleszteni bizonyos területeken, kiválasztott területeken amelyek relevánsak az egy, a megerősített együttműködés során. Tisztelt képviselő urak és hölgyek, szeretnék gratulálni az önök szakbizottságának a pozitív hozzáállásukért és a gyors munkájukért. Az Ekon szakbizottság minden tőle megtett annak érdekében, hogy a jóváhagyási eljárást ebben az évben, decemberben végre tudja hajtani az FTT-t, illetően köszönöm ezt a konstruktív hozzáállást, a munka előrevitelét, és bizonyára továbbra is számíthatok majd az önök támogatására a hatékony megvalósításra vonatkozó következő lépésekben. Okay, so a lot of... Oké, okay. nagyon sokan szeretnének itt kérdést feltenni és én is szeretnék kérdést feltenni. Én is fel is teszem ezt most gyors, gyorsan. Bizonyára tudja azt biztos úr, hogy a társasági adó elkerülése az óriási kérdés. A 694 millióról küldött a francia róhatóság a Google-nak egy számlát, mert megpróbálták elkerülni az adózást, úgyhogy Írország mentek. Gyakran úgy kerülik el az adózás bizonyos tagállamok, hogy bizonyos EU tagállamokban telepítik át a székhelyüket. A kérdés az, hogy tudjuk ezzel a kérdéssel bánni, mert egyrészt azt mondják, hogy mindenképpen meg kell ö, győznünk a nemzetközi partnereket arról, hogy jobban be kell tartani a szabályokat, Viszont a saját házunk táját is rendbe kell hozni itt az EU-ban, és be kell zárni a kiskapukat, ami azt jelenti, hogy el kell kerülni az ilyenfajta adókerülést. Az Amazon ugyanaz a helyzet, akinek Luxemburgban van a székhelyük. Tehát a kérdésem az az, hogy hogyan lehet ezzel szembenézni, hiszen ez egy belső kérdés, ez nem globális adózás elkerülésről van itt szó és természetesen a, az adó visszatartással kapcsolatban elmondta az Acofinnel kapcsolatban is, hogy a tagállamokat arra kérni, hogy támogassák önt. Mi a kérdés, hogy mit történik Ausztriával és Luxemburggal, hiszen nekik van egy átmeneti időszakuk, és nagyon nehéz a globális partnereket arra kérni, hogy kövessenek bennünket, akkor, hogyha még az EU tagállamok sem követik a szabályokat. Mit gondol azon tagállamokról, akik a megerősített együttműködést blokkolják a pénzügyi transzakciós adóval kapcsolatban, milyen fajta üzenetet küld ezen a tagállamoknak a mai vita alapján. Most halljuk a többi kérdést, mit úr, majd Lüling asszony, tehát csoportokat veszük a kérdéseket. Köszönöm szépen, elnök asszony, a kérdésem ahhoz kötődik, amit a biztos úr is elmondott beszédének utolsó részében. És amit McCarthy ezt is elmondott az FTT-vel kapcsolatban. Itt van előttem a Business Europe egy levele, amit a ciprusi pénzügyminiszternek küldtek, bizonyára önök is olvasták ezt, és amit itt elmondanak, az az, hogy azok az országok, azok az EU tagállamok, amelyek nem fogadják el a pénzügyi tranzakciós adót, azoknak nem szabad, hogy negatív hatás érje őket, és el kell kerülni a területen kívüli adóztatást. Természetesen ez egy kulcsfontosságú kérdés. Én azt hallottam, hogy dicsérte a bizottságot azért, mert támogatták önt, és természetesen a többség támogatta is önt én azonban a kisebbséghez tartozok itt, de talán meg tudja válaszolni a kérdést ezen országokkal kapcsolatban. A második kérdésem a társaság, konszolidált társasági adóalaphoz kötődik. Korábban már láthattuk azt, hogy a pénzügyi miniszterek, Osborn úr vagy Schäuble úr is arra szóltottak fel, hogy legyen egyfajta együttműködés a társasági adók tekintetében. Mi a dolgok állása e tekintetben, és százszerzelékosan egyetértek ezzel, egyetetek azzal, hogy itt valamit tennünk kell. És mit tud mondani Osborne a Sable uraknak? Oui, merci Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, merci aussi de nous avoir... Köszönöm biztos úr, köszönöm, hogy um, elmagyarázta nekünk a javaslatait um, a megerősített együttműködésről um, adóügyekben, a tranzakciós adóügyében, uh, stb. Uh, a parlamentnek ezt el kell fogadnia. A annak ellenére is, hogy alapvetően majd a lényegi kérdésekről nem lesz konzultálva a parlament. Tudom, hogy az elv elválik majd itt ebben a kérdésben a tartalomtól. Nyilvánvalóan egyszerűbb lett volna, hogyha mi magunk is át tudjuk nézni, vagy át tudjuk vizsgálni ezt a, az ügyet, és éppen ezért talán meg tudja magyarázni nekem, hogy miért nem találta úgy az Európai Bizottság, hogy nem adja át nekünk ezt a szöveget engedélyezésre, ha úgy tetszik. A másik kérdés, ami számomra nyilvánvalónak tűnik, a az FTT-nek a jövőben a területen kívüliség elvére kell alapoznia, alapozódnia. Erről volt szó 2011-ben is, amikor amikor a régi javaslatról volt szó, remélhetőleg az új is hasonló a régihez, ami azt jelenti, hogy azok a tagállamok, amelyek saját maguknál, saját hazájukban bevezetik a pénzügyi tranzakciós adót, kényszerítik majd a másik, a többi tagállamokat arra, hogy kivesse ezt az adót azokra a társaságokra és cégekre, amelyeknek a székhelye azokban az országokban van, amelyek részt vesznek ebben a megerősített együttműködésben. Jól értelmezem? Ez legitim és legális-e? Mi a véleménye önnek erről? mert a területen kívüliesség, területen kívüliség a, e, rákényszeríthető-e a többiekre, mint elv, és itt egy igen-nem választ szeretnék kapni. Ulman úr. Ja, vielen Dank, äh, Frau Präsidentin. Ich Köszönöm. Köszönöm, elnök äh, asszony. Van egy-két kérdésem a biztos úrhoz, akinek megköszönöm az előadását. Amikor a Sixpackről beszélünk, mindig azt látjuk, hogy a tanács és a házon belüli többség is úgy érvel, hogy a költségvetés kiigazítása az nem csak kiadási, hanem bevételi tételek kérdése is, ezzel én egyetértek. A frakcióm rendelt tanulmányokat, amelyek azt mutatják, hogy a, az Európai Unió számára a kiesett bevétel az akár elérheti ami nagyon nagy összeg. Nem tudom, hogy ön hogy gondolja, fel lehet-e gyorsítani ezeket a folyamatokat, javaslatokat, hogy a tanács 2013 tavaszán már elvi kérdésekben dönthessen, mert hogyha mi gyorsítani akarunk itt a parlamentben, akkor elvárjuk, hogy érjünk el haladást én azt gondolom, hogy az Európai Bizottság segíthet ennek a megvalósításában, ebben a haladásban, hogyha gyorsabban adja be a javaslatokat. Említette ön az ECOFINT, amely, amelyen felmerül a, az adóz, a kamatadóval kapcsolatos irányelv. A Ilyen javaslatot már letettünk az asztalra a szociáldemokraták, sajnálatos módon a liberálisok és a konzervatívok nem támogatták, akkor remélem, hogy megváltozott azóta a gondolkodásuk, hogyan lehet megmagyarázni azt, hogy az Európai Bizottság ne tárgyaljon ilyet akkor, amikor az Egyesült Államok nemzetközi szinten akar ebben az ügyben eljárni. Nem tudom, ön hogyan értékeli a tanács eljárását ebben a vonatkozásban, a kamatadó vonatkozásában, mert úgy gondolom, hogy az Európai Unió nevében az Európai Bizottságnak kellene tárgyalnia. Biztos úr, akkor, akkor először adjuk meg a választ ezekre a kérdésekre, és aztán jön egy következő forduló. Hát nem, nem, könnyű, nem könnyű kérdések, ezek nincsenek könnyű kérdések adóügyekben, mert úgy tűnik, hogy adóügyekben mindenki szakértő. Ami az ön kérdés illeti, a társasági adó elkerülésével kapcsolatban, adócsalás, adóelkerülés témában már bejelentettem korábban, hogy decemberben leteszünk olyan javaslatokat az asztalra, amelyek az adóelkerüléssel és az adócsalással foglalkoznak. Konkrét intézkedésekre teszünk javaslatot az adóparadicsomokkal kapcsolatban, illetve az agresszív adótervezéssel kapcsolatban. És nyilván, amikor ezeket a témákat vizsgáljuk, ön is említette ezeket, akkor feltételezhető, hogy ide tartozik az agresszív adótervezés is, és konkrét javaslatokat fogunk letenni az asztalra, hogy hogyan kezeljük ezt a témát. Másfelől viszont már most is vannak EU szintű jogszabályok, például egy magatartási kódex az a vállalkozások adózásával kapcsolatban, amelyet valójában minden tagállam megragadhatna, van egy Code of Conduct Group, és meg lehetne vizsgálni, hogy hogyan lehet ezeket a kérdéseket kezelni abban a, abban a ö, ö, csoportban. Ez a csoport egyébként már mintegy száz negatív adójelenséget felszámolt az Európai Unióban, ami pedig a CCTB-t illeti, e, erre Schmidt úr kérdése, kérdése vonatkozott, hogyha a CCTB javaslatot úgy e, fogadjuk el, ahogy a bizottság e, letette az asztalra, akkor a transfer pricing, amely gyakorlatilag a profitok átcsoportosításának eszköze az alacsonyan adózó országokban, és ez a kérdés, ez a probléma megszűnne. Ezt érdemes és könnyű megérteni. Ezért is nyomom én annyira a CCTB javaslatot, és ezért gondolom azt, hogy a parlament is nyomást gyakorolhatna a tanácsra. A tanácson belül ugyanis már technikailag elemeztük az összes cikkét a javaslatnak, és most már annak jött el az ideje, hogy az ECOFIN-ben elkezdődjön erről a javaslatról a politikai vita. Ezt egyébként én már felvetettem számos tagállamnál, ezt a törekvésünket, és tudom, hogy a következő elnökség az nem nagyon lelkes ez iránt a dosszié iránt, de nyilvánvaló, hogy minden elnökségnek végre kell hajtani a a kötelességét, ugyanis megérett ez a dosszié arra, hogy az ECOFIN-ban elkezdődjön a politikai vita, különös tekintettel a közelmúltbeli eseményekre érdemes odafigyelni, hogy milyen előnyei lennének ennek az irányelvnek, mert ez mikor lesz akkor ez napirenden kérdezi az elnök. A CCTB? Nem tudjuk nem tudjuk, megpróbálunk majd segíteni önöknek, mert az elnökség is állítja össze a napirendet. Ugye az elnökség dönti el, hogy mikor kerül ez napirendre. A ciprusi elnökség nem akar ezzel foglalkozni. Ez elég nyilvánvaló. Ami a megtakarítások adóztatását illeti, mi a helyzet jelenleg? Nem kell az egész tanácsot hibáztatnunk, egyhangú döntésre van szükség minden adókérdésben. 25 tagállam támogatja a javaslatunkat. Két tagállam, Ausztria és Luxemburg blokkolják ezt a javaslatot. Már azt is, hogy mandátumot kapjon a bizottság arra, hogy Svájccal megkezdje a tárgyalásokat. Én megérteném, hogyha a tárgyalások eredménye majd vitatárgyát képezné, de hogy megfosztják a, taná- a bizottságot attól a lehetőségtől, hogy egyetlen elkezdjen tárgyalni Svájccal, ezt nem értem meg. És ezt én nyilvánosan vagy világosan ki fogom fejezni a tanácsban holnap. Remélem miniszterek is fognak csatlakozni hozzám, különös tekintettel arra, hogy az Európai Tanács felszólított arra, hogy gyorsan eh, érjünk el haladást ebben az ügyben, és hát gyorsan nem tudunk elérni haladást ebben az ügyben. Mindenképpen erre tehát oda kell figyelni. Ami az FTT-t illeti, a, a tartalmi javaslatot, itt az FTT-ről egy általában, önök is felvetették a lehetséges területen kívüliség elvét. A tanácsnak benyújtott elemzésünkben világosan kifejtettük, hogy nincsen probléma a területen kívüliséggel, és a benyújtott javaslat követi a nemzetközi jogelveket, megfelel azoknak, illetve adó gyakorlatoknak. A A székhely elve nyilvánvalóan azt jelenti, hogy megvizsgáljuk azt, hogy annak a cégnek milyen kapcsolata van egy olyan gazdasági kapcsolata van egy olyan tagállammal, ahol van ilyen adó. Az a cég egyébként bebizonyíthatja, hogy nincsen gazdasági kapcsolata azzal a tagállammal. Nyilván az FTT sok vonatkozásban hasonlítani fog majd az ÁFA vagy HÉA e joggyakorlatra, és a héja ügyben sem jelezzük meg a területen kívüliség elvét. Tehát mi azt szeretnénk, hogyha a javaslat jelenlegi formájában, mi azt gondoljuk, hogy a javaslat jelenlegi formájában nem fog negatív hatással lenni más tagállamokra, ami pedig a belső piacra gyakorolt hatását illeti. Mi úgy gondoljuk, és ezt a jelentésben is leírtuk, hogy kifejezetten pozitív hatása lesz az egységes piacra, a belső piacra, mert amennyiben a 11 tagállam megállapodik, akkor az lesz a helyzet, hogy legalább 11 tagállamon belül ugyanaz lesz a gyakorlat, és a 16 másik tagállamban lesz eltérő a gyakorlat. Tudjuk, hogy a pénzügyi szektort különböző módon adóztatják a különböző tagállamokban, és ez problémákat okoz, hatékonysági problémákat okoz az egységes piac szempontjából. Amennyiben 11 tagállam közös álláspontra jut, akkor jelentősen csökkenni fog a negatív hatása azoknak a döntéseknek, amelyeket egyes tagállamok hozhatnak. Már most egy sor tagállamban létezik ilyen vagy olyan formában pénzügyi adó, tranzakciós adó, és azt is tudni kell, hogy a 11-eken belül ezek a tagállamok már betervezték a bevételeket, a pénzügyi tranzakciós adóból, ami azt jelenti, hogy ha nem hozunk döntést 11-ek szintjén, akkor egyoldalúan be fogják vezetni ezeket az adókat. Semmi nem tiltja meg számukra, hogy bevezessék saját hazájukban ezeket az adókat, és akkor majd megint nagyon különböző adógyakorlatok alakulnak ki Európában. Mert hogy nem lesz koordinálva az adó bevezetése és hogyha a részleteket nézzük, akkor majd ott lesznek különbségek, tehát konkrét részletekben fognak eltérni egymástól az adó adók, és ez a pénzügyi ö, szektorra rossz hatással lehet. Szóval képviselő ö, az első a következő körben. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen, biztos úr. A, azt, hogy a TTF bevezetése mellett elkötelezett. A megjegyzései mellett, illetve az előző hozzászólók véleménye mellett a magam részéről szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak azért, hogy teljes mértékben tiszteletben tartja a szerződés szavait, illetve szellemiségét, és egyetemen különbséget tesz a megerősített együttműködés eljárás engedélyezése és a tartalom között, amelyről ugye már elkezdődtek a tárgyalások, de ez egy teljesen különálló tárgyalásról Ami az engedélyezést illeti, illetve a parlament jóváhagyását, ahogyan ön is tudja, a parlament ezt már kérte az előző véleményünk kapcsán, az előző bizottsági javaslatra való kiadott véleményünk alapján, amennyiben nem lehetséges a 27-ek szintjén a döntés, akkor a megerősített együttműködés keretében kell tovább lépni. A szerződés cikkejeit alaposan megnéztük, megvizsgáltuk, hogy a megerősített együttműködésnek milyen feltételei vannak, szerintem ezek teljesülnek, szerintünk ezek teljesülnek, tehát ami az eljárást illeti, feltételezem, és ez az, amiről döntés is született, hogy meg kell, fel kell gyorsítani ezt az eljárást, és nagyon gyorsan szavazni fogunk erről, tehát december elején, annak érdekében, hogy valóban meg lehessen erősíteni a pozitív véleményünket. Tehát, ami az engedélyezési eljárást illeti, ami pedig a tartalmat illeti, hiszen nagyon sok kérdés merült föl a tartalomra vonatkozóan. Ön is azt mondta, hogy szándékában áll az, hogy a bizottság eredeti javaslatát vegyék alapul, és ehhez ragaszkodjanak. Szeretném elmondani, hogy a parlament többek között azért támogatta a bizottság javaslatát, mert az lefedett, lefette a részvényeket, a kötvényeket többek között, tehát én azt kérem öntől, hogy erősítse meg, hogy a most beadandó javaslat, természetesen az eljárás engedélyezését követően ugyanezt fogja tartalmazni, és ezeket a, ezt a széles területet fogja ö, lefedni, tehát a részvényeket, a kötvényeket és a derivatívákat, hiszen ez volt az a bizottsági javaslat, amelyet a parlament jóvá hagyott, és ez alapján léptünk tovább. Szeretném tudni, hogy valóban a következő frissített javaslat ugyanezeket tartalmazza, vagy sem. És aztán röviden még egy kérdéssel kapcsolatban, hadd mondjam el, hogy azt hallottuk öntől, hogy nagyon fontos, hogy Svájccal minél hamarabb megszülessen a megállapodás a megtakarításokat illetően, a megtakarítások adóztatását illetően. Igen, teljes mértékben osztjuk önnel, osztjuk ezt a véleményt, de emlékszem, hogy ugyanezt mondta egy pár hónappal ezelőtt, és nem történt semmilyen előrelépés. Kérdés tehát, hogy mit tehetünk. A második kérdés, ön is nagyon jól tudja, hogy vannak olyan országok, amelyek Görögországra mutogatnak, amely a megtakarítások adóztatását illetően bilaterális, tehát kétoldalú megállapodásokat akarnak kötni. Pár hónappal ezelőtt Németország ilyen megállapodást kötött Svájccal, mit javasolna azon tagállamoknak, amelyek ugyanezt kívánják követni? Mit javasolna tehát ezeknek az országoknak? Mr. Huntes. Huntes úr következik. Köszönöm szépen. lenne egy kérdésem az adókerüléssel kapcsolatban, viszont egy másik szemszögből. Biztos úr bizonyára tudja, hogy nem régiben a Daily telegraph Telegraph-ban egy új lista jelent meg az AIGP-ről. Mégpedig az offshore számlákkal kapcsolatban és azok kuncsotjaival kapcsolatban. Vannak olyan ügyfelek, akik az EU-ból, sőt, akik Görögországból származnak, és úgy tűnik, hogy a brit hivatalok rendelkeznek ezzel a listával. A kérdésem a következő. Mi a helyzet az információkkal ebből a listából, vagy a korábbi listákból származó információkkal? mi ezt a Lagár listának nevezzük Görögországban, hiszen Lagár asszony volt akkoriban a gazdasági miniszter, és ő terjesztette elő ezt a listát Görögországnak. Mi a helyzet e, ezekkel legálisan, ezeket tovább lehet adni egyik tagállamból a másikba, hiszen itt pozitív információról van szó és hogyha a tagállam milyen fajta információkkal rendelkezik, akkor ezeket legálisan tovább feldolgozhatja-e, és ezt felhasználhatja-e az adókerülés leküzdésére? Lambert úr, a következő kérdező. Mindig, amikor önt hallgatom, biztos úr, azt úgy érzem, hogy egyre inkább erőteljesebb az adózási kérdésekben, én ezt üdvözlöm, és arra bátorítom, hogy folytassa ezt a munkát. Először is a pénzügyi tranzakciós adóval kapcsolatban nem fogom megismételni az érveket a hatája kapcsolatban, vagy más érvekkel kapcsolatban, csak néhány szót szeretnék mondani a külsőséggel kapcsolatban. Mindenki, aki azt mondta, hogy ez az adókáros lehet. Én szeretném, hogyha ugyanezek az emberek ugyanilyen fajta energiával, ilyen eltakáltséggel fellépnének más adónemek negatív externiáliával kapcsolatban. Amit látok az az, hogy amikor adó externáliákról beszélünk, akkor az az adó, ami, amikor csak akarjuk az adókat a társaságérő tekintetben, akkor mindenki ezt támogatja, és amikor növelni szeretnénk az adóbevételt a társasági szektorból, akkor mindenki ellenzi az externáliákat. Tehát ez lehet, de akkor ne tegyünk úgy, mint hogyha nem akarnak megvédeni a vállalatokat. Hogyha a mi érdekeinket szolgálják az externáliák, akkor minden rendben van, ha nem, akkor nem. Ez nem az externáliákhoz kötődik, de itt kicsit őszintének kellene lennünk szerintem. Ez az első. A második, az ön terve Számos pont felmerült, hogy mit kell még tenni a megtakarítási oldalon, a vállalatok megadóztatásával kapcsolatban. Még egy pontot szeretnék felvetni az adóparadicsomokkal kapcsolatban. Bizonyára tudja, hogy az OECD munkája mértéke az túlhalad a hasznosságán. Hogyha nem lenne adóparadicsom, akkor mindenki elégedett lehetne. Azt mondhatnánk, hogy egy biztonságos világban élünk, viszont más a valóság. Tudjuk, hogy van egy olyan dosszi, amit Michel Barnier úr blokkol. Na, hát ezt blokkolják a tanácsban. Júniusban megerősítettek egy megállapodást. A kérdésem az az, hogy ezzel kapcsolatban tudná-e valamit tenni, tudná-e a tanácsnak segíteni lehet, hogy a közleményével, amit december 4-én fog tenni. Hogyha bátor ahhoz, hogy is mondjam, hogy úgy fogalmazzon, hogy azt tükrözze azt, amit a parlament gondol, akkor ez segítette nekünk abban, hogy megállapodjunk úgy, hogy a tanács egy kicsit a közölemény szemében, hogy úgy mondjam, lejárassa magát. Hogyha ez egy olyan dolog, ahol valamit tennünk kell, és őszintén szóval tudom, hogy bárnyi is, és ön is kész arra, hogy valamit tegyenek az paradicsomokkal kapcsolatban, és hogy egyfajta jogi alapot teremtsenek a jogszabály számára, amely elkapatja ezeket a fickókat, nem csak ezeket, hanem olyan tagállamokat is, és a sajátommal kezdem, ahol vannak adóparadicsomok, amelyek be vannak építve a jog, jogi rendszerben Svájc. Úgy gondolom, hogy egy dolgot lehet tenni, természetesen Úgyhogy Barroso ez jobb lenne, de el kell menni uh, Svájcba, és emlékeztetni kell őket arra, hogy 2014-re minden csapatunkat visszavontuk uh, Afganisztánból, és ők jók lesznek ezek a csapatok a hegyvidéki küzdelemben, tehát uh, lehet, hogy a svájciakat talán ez az érv meggyőzni. Can we, can we have some answers to those questions? And then I've got two. Szeretnénk választ kapni ezekre a kérdésekre hogyha lehet, biztos úr. Az utolsó megjegyzésre nem fogok reagálni. Ami a konkrét kérdéseket illeti, az FTT-t illetően, illetve a javaslat hatáskörét illetően, a parlamenti javaslatot illetően, nos, Azt mondhatom, hogy nem lesz meglepetés a javaslatunkban, hiszen a tagállamok kérései is kötnek bennünket, arra vonatkozóan, hogy mit szeretnék a bizottság javaslatban látni, kimondták, hogy a bizottság javaslatnak az eredeti bizottság javaslatra kell épülni, tehát erről, ebből, ettől igazából nem térhetünk el, vagy legalábbis nem jelentős mértékben. Természetesen figyelünk, figyelembe kell vennünk azt, hogy nem 27 tagállamról van szó, hanem 11-ről, tehát bizonyos változtatásokat eszközölni kell, illetve megnézzük azt is, hogy milyen jogi követelmények kell, hogy teljesüljenek Gondolok itt a kiadási elvre, tehát ezt is nagyon óvatosan, nagyon körültekintően meg kell vizsgálni, a szolgálataink foglalkoznak ezzel, de természetesen ma itt nem számolhatok be teljes mértékben a javaslatról, annak részleteiről, de természetesen gondolom, hogy ezt önök is eh, megértik. Az biztos, hogy nem fog meglepetést okozni a javaslat. Ami pedig a megtakarításokat illeti, azt hiszem, hogy eljutottunk abba a helyzetben, hogy a 25 tagállam nem kíván további engedményeket tenni Ausztriának, illetve Luxemburgnak, ez pedig azt jelenti, hogy most már valahogy valamilyen politikai megállapodásra kell jutni, a különböző érdekeket egyeztetni kell, és szerintem ez lesz az előrevezető út. több elnökség többféle kompromisszumos javaslat talált elő, de sajnos ezeket nem fogadták el, és most ismét az alapvonalnál állunk. Nagyon fontosnak tartom azt is, hogy értsük, hogy mi is történik. Néha ezeket az érveket használják az adott országokkal való, az adott országokról való közbeszédben. Nem arról van szó, hogy, hogy ezekben a tagállamokban a lakosságra rákényszerítenének egy bizonyos rendszer, tehát hogyha Ausztria saját lakossága számára a banki titoktartást meg akarja tartani, ez rendben van, de miért eh, kellene megtiltani a Németországnak, Franciaországnak, Görögországnak vagy más tagállamoknak azt, hogy eh, ők a saját eh, lakosságukat a nemzeti adó szabályoknak vegyék, vessék alá hiszen amikor a külföldiek számláiról van szó egy adott külföldi országban, akkor megfelelő módon alkalmazhatják majd a saját adórendszerüket. Ezt nem lehet akadályozni. Aztán Általános fejleményeket tapasztalunk, utaltak az Egyesült Államok beli jogszabályokra, Tehát vannak újabb újabb javaslatok az asztalon, például az Egyesült Államokban. Az a lényeg, hogy a végén valamilyen jó megállapodási keret jön létre, egy modell, amely elősegítheti a kormányok közötti információáramlást, információcserét, illetve kölcsönösen alkalmazhassuk ezeket a szabályokat. Megvan. Remélem tehát, hogy előrelépés történik majd ezen a területen, ami pedig a két oldalú, két oldalú megállapodásokat illeti. Azt hiszem, egyértelműen kell fogalmaznunk, a tagállamok a tagállamok szabadon tárgyalhatnak a, azon kívül, ami az Európai Unió hatáskörébe tartozik. Ezek nem képezhetik kétoldalú megállapodások tárgyát, de vannak olyan elemek, amelyek nem tartoznak a megtakarítási jogszabály, vagy pedig a svájci megállapodás alá, tehát ezeket lehet kétoldalú tárgyalások formájában tárgyalni. Még akkor is, hogyha a tagállamok tárgyalnak Svájccal, amely, olyan témákról, amelyekről tárgyalhatnak, továbbra is fennáll a megállapodás a megtakarításokat illetően, hiszen itt az ezzel kapcsolatos irányelv kiskapuit be kell zárnunk. és egyenlőséget kell létrehoznunk. Így működik tehát a rendszer. Két oldalú megállapodásokkal nem lehet kárt okozni a közös megállapodásnak, nem lehet azt sérteni. Ami pedig az adóparadicsomokat illeti, ugye Lambert úr, beszél, Lambert úr kérdezett rá erre a témára, Nos, szeretném tájékoztatni önöket, hogy a javaslat, javaslat csomagban lesz egy olyan aspektus, amely konkrétan a definíciókra vonatkozik. Remélem, hogy ez megoldást ad majd a problémákra, kockázati tőke irányelv kapcsán. Sajnos ugye eddig még nem létezik ez a definíció, tehát az adóparadicsomok definíciója. Remélem, hogy ezzel a csomaggal ez a kérdés is megoldódik majd. Aztán, ami a lagardistát illeti, ezzel kapcsolatban is egyértelműen kell fogalmaznom. Négy tagállamot érint ez a kérdés. Nekik kell döntést hozniuk arról, hogy a megkapott információt hogyan kezelik, hogyan alkalmazzák a saját nemzeti jogszabályaikat ö, helyes módon, hogyha ezzel megsértik az Európai Unió szerződéseket, akkor természetesen a bizottság föl fog lépni, de hogyha helyesen járnak el, korrekt módon, akkor nincs szükség a bizottsághoz beszólására. Két kérdés van még, a tolmácsok pedig maradnak még egy picit. Strecsak úr és Swinburne asszony. Köszönöm, elnök asszony. Biztos úr, Reding asszony eh, Berlinben a múlt szombaton állítólag azt mondta, hogy eh, az EU országoknak nem szabad, hogy eh, vétójoguk legyen olyan érzékeny témákban, mint az adózás. Nem azt akarom öntől, hogy kommentálja Reding asszony álláspontját. A kérdésem az, hogy ugyanaz-e a véleménye, mint Reding asszonynak, és mi a véleménye a, az Európai Bizottság többi tagjának erről a kérdésről. Thank you. Um... Kate Swinburne. Philip már elhagyta a szobát. E, én nem akarom trivializálni azt, amit elmondott, e, majd később e, később négy szem közt is elmondom neki, a mi katonáink, a brit katonák nagyszerű munkát végeznek Afganisztánban, nem svájci vicceskedéssel valamilyen módon alásni. Ami a Mifidet illeti, ott megpróbáltuk megvizsgálni a kisbefektetők védelmét, és megpróbáltunk olyan jogszabályi elemeket beültetni ebbe a jogszabályba, amely védi a kisbefektetőket, akik általában naívok, és én most nem, nem lekicsinlően mondom ezt, hanem a befektetők közül ők rendelkeznek a legkisebb rálátással. Azok a tagállamok, amelyek az FTT-t be akarják vezetni, azok vajon a bizottságon belül vagy más más módon e, azt akarják-e, hogy a kisbefektetők a szabályozott MIFID e, brókerek e, irányából más alternatív irányokba vándoroljanak CSD és spread betting vonatkozásban? És gyakorlatilag az lesz a sorsuk, hogy nem kapják meg azt a befektetővédelmet. A CFD-k és a spread betting az már jelenleg is ajánlatot képeznek, e, és megcélozzák azoknak a e, tagállamoknak a polgárait, akik az FTT-t be akarják vezetni. Nem tudom, hogy van-e e, valami fajta elképzelés arról, hogy hogyan fogják monitorozni ezt a folyamatot, illetve ezt a, az eshetőséget. Nos, ami az elvi kérdést illeti, ami tehát az elvi kérdést illeti az egyhangúságról, a jelenlegi szerződés egyhangú szavazást ír elő adóügyekben, A tanácson belül azonban vannak problémák a döntéshozatallal. Említettem egy sor javaslatot, amelyek már hosszú ideje a tanács napirendjén vannak, és azért nem lesz belőlük jogszabály, mert nincs egyhangú megállapodás. Van természetesen ennek az egyhangúsági elvárásnak negatív oldala is, mert hát hosszabbá teszi a folyamatot, hosszabbá, mint, amennyire, mint amit szeretnénk, de most jelenleg eh, nekem megfelel ez az egyhangúsági előírás. Eh, ma még ez működőképes, hogy holnap mi működőképes lesz-e, azt, azt nem tudom, nyilván a szerződések eh, jövőjéről is majd beindulnak a tárgyalások, és nyilván lesznek olyan témák, amelyek jelenleg egyhangú döntéshozatalt igényelnek, adott esetben vitatárgyát képezhetik majd a szerződés módosításakor, de én nem akarok elébe menni ennek a vitának. Nyilvánvalóan az adózás ezek között a legérzékenyebb kérdések közé tartozik, és nyilvánvalóan mérlegelni kell a hozadékát és az árát a változásnak. Aztán az FTT-vel kapcsolatban kaptam egy bonyolult kérdést, és a befektetők védelméről. önök, ön arra célzott ugye, hogy már is előkészületek folynak eh, arra, hogy azon országok tagállamai, bocsánat, azon országok polgárai, akik FTT alá esnének, el tudják kerülni ezt az adófizetést más eh, eszközökkel. Na most, eh, és Nagy-Britanniát említette. Én azt gondolom egyébként, hogy Nagy-Britanniának üdvözölnie kellene az együttműködést a tagállamok között, mert ezek szerint hasznot húzhat ebből. De hát most akkor ne viccelődjünk. A jelenleg napirenden lévő javaslat, és a leendő javaslat nem fog különösebben eltérni, vagy jelentősen eltérni a régi javaslattól. Szerintünk ez majd biztosítani fogja azt, hogy az adóelkerülés módszerei, lehetőségei minimálisak lesznek. Nyilván együttműködünk majd a résztvevő tagállamokkal abban, hogy megerősítsük a javaslat rendelkezéseit annak érdekében, hogy az ilyen adóelkerülés ne legyen lehetséges. Szerintünk ez lesz a jövő. Ha önnek vannak, önöknek vannak jó ötleteik azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehetne jobban megalkotni ezt a szöveget, oly módon, hogy kizárjuk az adóelkerülés módjait, akkor kérjük, osszák meg Eh, ezt a szakértőinkkel. Nos, igen, van, ez egy akadémiai eh, vita, mert eh, vannak olyan tagállamok, amelyekben már létezik ez az adó, és nem jelentette azt, hogy a kisbefektetők helyzete megromlott, hogy más irányba kezdtek érdeklődni. Annyit tennék még hozzá, mondja biztos, hogy az FTT, FTT hatája az különböző javaslatok szerint is ugyanaz, mint 6-7 éve volt, és én feltettem kérdést minisztereknek, hogy látnak-e problémát relokáció, illetve adóelkerülés témájában, és ő azt mondta, hogy abban az Indiában, ahol már létezik ez a pénzügyi adó, ez a tranzakciós adó, azt mondta az indiai miniszter, hogy nem látott ilyen problémákat. Egyébként vannak még olyan harmadik országok, amelyek, amelyek működtetnek ilyen pénzügyi tranzakciós adót, és ahol hatékonyan működnek a pénzügyi tranzakciós adók, tehát én azt gondolom, hogy a relokációs félelmek azok eltúlzottak. Ezt a vitát majd később lefolytatjuk, mondja az elnök. Sajnos most kifutottunk az időből, éppen ezért le kéne zárni ezt a mai estét. Köszönöm a biztos úrnak, hogy ennyire őszintén válaszolt ezekre a kérdésekre. Tudom, hogy nehéz, nagy kívást jelentő problémákról van itt szó, ahogy Lemberts úr is mondta, ön egyre harciasabb, és biztos erre majd szüksége is lesz a jövőben. Köszönöm a tolmácsoknak is, hogy maradtak rendkívül együttműködőek és segítőkészek. A következő ülésre november holnap, holnap kerül sor három órakor.